Uh, good morning, ladies and gentlemen. I... Eh, szeretettel üdvözlök mindenkit. Azt hiszem, eléggé nagy lelkű voltam a ma délelőtti második ülésünk eh, kezdésével, pedig két fő fontos eh, pontunk van. Az első Schwab úrnak a már régóta várt fogyasztó jogi irány elv erről szóló jelentése, és láthatják, hogy a képernyő mögöttem az teljesen üres most egyelőre, de majd megtölti. De először is a koordinátor döküléséről szeretnék tudósítani, és a fő döntésekről. De hát mindenki megkapja majd erről a feljegyzéseket egy héten belül, általában így szokott történni. Nos, minden esetre a bizottság két véleményt fog megforgalmálni a többi bizottságra, akik saját kezdeményezésű jelentést készítenek elő. A, a jogi bizottság A stokholmi program végrehajtásának a cselekvési e, tervének a e, tervével foglok, és a szocialisták fognak egy véleményt e, hozni. Aztán a másik az Európai Unión belüli egészségügyi egyenlőtlenségeknek a megszüntetésére szolgál, és ez pedig a Környezetvédelmi Bizottságnak a jelentése és a koordinátorok nem sokára majd a fogalmazókat kijelölik. Aztán a koordinátorok koordinátorok egyetértettek abban, hogy a bizottság egy új saját kezdeményezési jelentést fog kezdeni, és pedig a kiskereskedelmi ágazatnak a monitorozásáról szól, és ez párhuzamosan fogik a piaci főigazgatóság munkájával és a bizottság majd ezzel kapcsolatban egyik közleményt fog küldeni. Nos, szöző, hogy már elől járunk ezzel a munkával, és politikai válaszokat adunk. A koordinátorok Sáldemóza asszony kérésére, aki az általános termékbiztonságú irányélvel és a piacfelügyelettel kapcsolatos szemináriumot szervezett, és ez szeptember 28-án és 29-én lesz. Eh, ennek a pontos programjában majd megéz, megegyezünk, és eh, mindesetre várakozással tekintünk el ennek a jelentésnek. Aztán a bizottság megvizsgálja eh, a politikai kérdéseit ennek a termékbiztonsági irányelvnek 2011-re teszünk egy javaslatot. És mindenkinek alkalma lesz, hogy a jogalkotási gyakorlat bevezetése előtt mindenki megtehesse e, a saját hozzájárulását. Végül pedig egy egységes piaci fórumot szervezünk, és Tun asszony és Greg Ora Arak, aki a belső piaci kérdésekkel foglalnak, a következő ö, javaslatokat tették erre, november 9-én délután tennénk egyet, és ezt a belga soros elnökséggel együtt tesszük ezt, és ezt a plenáris teremben tadjuk ezt, és szeretnénk a termet lelkes fogyasztóvédelmi és állampolgárvédő tagokkal megtölteni. és Schwab úr fog beszélni, és Diana wallace is szeretettel üdvözlöm, aki energikus tagja a bizottságnak és a közös referencia keretnek egy nagyon energikus támogatója, és bizonyára ő is hozzá fog majd szólni. Nos, a fogyasztóvédelmi irányelv valószínűleg a bizottság munkája közül a legfontosabb, legjelentősebb jelenleg, és nagyon sok szeminárt és elemzést tartottunk, és eljutottunk arra a pontra, ahol a jelentéstevő Andreas Schwab elkezdi a folyamatát a javaslatainak benyújtására, ez olyan, mint a hétfátyol tánc, és most akkor megmagyarázza nekünk, hogy milyen sorban fognak a fátlak fellebbenni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Még köszönöm a dicséreteket, de hát a munka még csak most kezdődik. Először is az árnyék jelentés tevéssel kezdeném, és szeretném megköszönni a titkárságnak azt, hogy a mai szöveg bemutatása ilyen formában lehetségesé vált, és így egy konszolidált szöveget tudunk létrehozni. Ez számomra fontos volt, mert így a kollégák, azok a kollégák, akik nem ismerik az irányelv technikai részleteit, ők is meg tudják, hogy mi fog változni, és hol nem lesz változás. A második sorban pedig szeretnék köszönetet mondani a titkárságért, tehát titkárságnak, illetve a foltoknak a fantasztikus teljesítményüket. A francia változat amelyet én átolvastam, az néhány hibát tartalmaz. A 14 és 15-ös pontot felcserélték. Ezt persze nem lehet mindig előre látni, hogy ez így fog történni, tehát ezért mindenképpen figyelni kell majd erre. Szeretném megköszönni a kollégáknak az előzetes munkát, Vennyó asszonynak, meg Kárti asszonynak, és nagyon sok más kollégának is szeretnék köszönetet mondani, akik hozzájárultak ehhez és néhány dologra szeretnék még röviden emlékeztetni. Mit szerettünk volna elérni itt a szabizottságunkban? Hát azt szerettük volna, hogy az EU-ban nő összességében a fogyasztóvédelem szintje. Egységes szabályozásra van szükség ezen a területen, mert ha átláthatóak a fogyasztók jogai, akkor lehet ez sikeres, és aki ismeri a jogait, azt tudja csak azokat követelni és foganatosítatni. Ugyanakkor támogatást is jeleztünk az IMCO részéről, amit Harbour úr is említett, hogy a belső piacon egy sokkal szélesebb kínálatra számíthatnak a fogyasztók, hiszen a legtöbb KKV most már akkor határokon átnyúlóan és kínálhatja szolgáltatásait, termékeit. Így a kulturális sokszínűsége is megvalósulhat. A kontinensünknek láthatóvá válik, és 20 ezer euróba kerül ez évenként, ennyit kell befektetni, és, és 500, 540 ezer euróra van szükség egy KKV először ahhoz, hogy határokon átnyúlóan tevékenykedhessen. A vita egyértelműen mutatta azt, hogy minden párt egyetért abban, hogy a bizottsági javaslat nem várhatja a mi támogatásunkat, és ezt teljes mértékben át kell dolgozni. Nagyon sok időt vett igénybe az, hogy egy olyan javaslatot tudjak előterjeszteni, ami tükrözi azt, amely az IMCO véleményét magában foglalja teljes mértékben. Szeretném elmondani, hogy miről is van most szó. A bizottság javaslata ellentétben, amely főként a nyolc fogyasztójogi jogszabályra épít, és négyet kiemel, amelyeket teljes mértékben helyettesíteni kell. Az én javaslatom ezzel szemben tehát egyfajta ö, lefedő szabályozást hoz létre, ahol ö, azokat a területeket veszik ki, amelyek, ö, amelyek be tudunk állapodni. Minden más szabályozás megmarad az alapvető jogszabályban, és így a legkisebb harmonizáció fog megvalósulni. Ez az lefedő harmonizálás lehetővé teszi azt, hogy a szabozottságban is már legyen egyfajta rugalmasság, hogy mit teszünk ebbe bele, mint nem. És hogyha teljes harmonizációról beszélünk, akkor gondolni kell arra, hogy mit teszünk a lefedő irá- szabályozásba, és mit nem. És meg lesz az a lehetőség is, hogy a meglevő irányelven e, belül a legkisebb harmonizációt elvégezzük. Ugyanakkor van egy szabályozási technika is, amely a jövőben lehetőséget nyílt, nyit e, különböző dolgokra, például, ha lesz ez a lefedő szabályozás, akkor ebbe számos további szabályt belevehetünk. Tehát tartalmilag arról van szó, hogy javítjuk a fogyasztóvédelmet, illetve azt is javítjuk, hogy nagyobb legyen a határokon átnyúló kínálat, és Pablo Arias jelentés is hasonló irányba halad. Az egyszerűsítés irányába a következő tendenciát láthatjuk. Reding biztos asszony, akiknek, akinek szeretnék köszönetet mondani a nagy rugalmasságáért, ő a face-to-face-t javasolta választóvonalnak. Úgy gondolom, hogy ez nem lenne annyira optimális, hiszen a fogyasztók bizonyos helyzetekben ö, káros hatásokkal szembesülhetnének, ami kihalt a ö, belső piacra, és ezt mindenképpen szabályoznunk kell itt. Ugyanakkor azt is el kell fogadnunk, hogy van egy ö, nagy többség minden ö, fogyasztói szerződések szabályozása ellen. Tehát a zöldeknél, illetve a... Alle off-premises und distance contracts. Das heißt, es ist... A zöld és piros táblázatban lehetne látni ezt a szétválasztást. Tudják, hogy vannak a boltban létrehozott szerződések, és 80%-át teszik ki a szerződéseknek, ezek a nemzeti jogszabályok körébe fognak tartozni, és van egy 4B táblázat is, amely miért kivesznek a teljes harmonizációból, például, hogyha hogyha például taxivállalatokkal kötnek meg bizonyos szerződéseket, tehát meg lehet nézni ezt a 4B pont alatt. A következő pontban lehet látni, a javaslatomnak a jelenlegi struktúráját. Az Európai Bizottság öt fejezetet javasolt, én ezt megtartottam, az egyes fejezetet egy kicsit kibővítettem, és azt javasolnám, hogy a kettes és hármas fejezetet ezzel a jobban fókuszált struktúrával vonjuk össze, mert itt csak a bolt eladást, illetve a távértékesítést kell figyelembe vennünk. A 4-es, 5-ös fejezetben lesznek a nagyobb változások, itt kell majd vitáznunk az IMCO-ban, de a 6-os fejezetben vannak bizonyos formális javaslatok, amelyek ezen irányelvek eljárási módját szabályozzák, és ezek, ez, ezeket egyszerűsítik. Az egyes fejezettel kapcsolatban, tehát a felhasználási terület és a definíciók, itt eh, bevonjuk a különböző szabályokat, és itt van Valisz asszony is, itt egy közös referenciakeret lesz annak irányába, hogy jobb legyen a piacra eh, jutás, és ez a 2A cikkben látható, és nagyobb lesz így a koherencia a többi fogyasztóvédelmi irányelvekkel a belső piac területén, tehát egységes lesz a definíciója a távértékesítésnek. Wir steigern aber auch die Kohärenz mit den Richtlinien über die Fernabsatz von Finanzdienstleistungen. Ezzel a távértékesítéssel kapcsolatban más pontokban is esik ö, említés. A kettes fejezetben, a zöld ö, részen a harmonizációs ö, elvek alapján jártunk el. meg kellene változtatni a táv, illet, a táv kereskedelmet, illetve az ügynökölős házalós kereskedelmet. Nos, hát ebben a fejezetben azt hiszem, hogy egyszerűsödik a helyzet. A négyes és ötös az részben piros, részben zöld. A piros rész a minimális harmonizációs szintre vonatkozik, miközben bizonyos pontok az egyszerűsítési elvet követik. Tehát a négyes fejezetben nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban javaslattal élnék, viszont az ötös fejezetben és a hatosban igenis és fogok egy jogegyszerűsítést alkalmazni, illetve javasolni, és megpróbálunk a minimális harmonizáció szinten megmaradni. Tehát ennek az irányelvnek a teljes panorámáját spektrumát lefedjük, azzal kapcsolatban tájékoztatásokat fogok nyújtani, hogy hol szeretnénk egyszerűsíteni az irányelvet, és hol szeretnénk viszont a minimális harmonizációt megvalósítani. Tehát kettes fejezet zöld, a négyes és az ötös továbbra is piros és zöld. Aztán majd a részletekről később fogunk beszélni, mert most egyelőre azt javaslom, hogy az egyes és a kettes fejezetek részleteivel foglalkozzunk. A kettes és a hármassal kapcsolatban más részletekkel is szolgálnék. Az ötös cikk az új megfogalmazás szerint, itt lehet most látni, tehát az ötös cikkben az információ tájékoztatási kérelmekkel kapcsolatban lenne egy javaslatok. Ugyanis azt láthattuk, hogy nagyon sok olyan eset volt, ahol nem kapták meg a fogyasztók a szükséges információkat. Például a légitársaság az utasoknak nem adja meg azokat a telefonszámokat, e-maileket, amelyekkel probléma esetén fordulhatnának a légitársasághoz. Márpedig ezt kötelezővé kellene tenni. Ez kötelező nem arról van szó, hogy a fogyasztónak ezt kérnie kellene külön, ennek automatikusan, ennek az információnak meg kellene jelennie. A légitársaságnak kötelessége még a szerződéses feltételek, illetve a szerződés megkötése előtt átadni ezeket az információkat. A többi ponttal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy rengeteg szakértővel konzultáltam, és igazából nem vagyunk biztosak benne, hogy teljes harmonizáció megvalósítható-e, ugyanis azért vannak itt nagyon nehéz esetek. Például egy osztrák kolléga elmondta, hogy Ausztriában van egy olyan törvény, amelynek értelmében, akik tetováltatást tetováltatják magukat, tetoválást készítetnek magukon, nekem nincs egyébként ilyen a testemem, további információkat kell, hogy benyújtsanak. Most itt nem arról van szó, hogy az Ausztriában tetoválás készítetőknek további információkat kell adniuk, hiszen itt ugye egészségvédelmi kérdések is felmerülhetnének, és a 4B cikk pontosan a szolgáltatás nyújtásra vonatkozik ahol ugye a környezetvédelem és az egészségvédelem egyértelműen tagállami kompetenciába tartozik. Nagyon könnyű azon vitatkozni, hogy nincsenek-e ellentmondások a nemzeti kötelezettségekkel kapcsolatban. Tehát ezeket meg lehetne őrizni, ezeket a nemzeti jog által támasztott követelményeket. És ezen kívül vannak a pénzügyi irányelvben is szám is olyan kérdések, amelyeket még tisztáznunk kell, tehát itt a pénzügyi szolgáltatásokról szól irányelvre gondolok, vannak olyan szerződések, amelyeket boltokon kívül tartoznak, és nem tartoznak az életbiztosítási irányelv keretébe sem. A gazdasági bizottság azt követelte, hogy itt egy megfelelő szabályozást találjunk. Hamarisabban szeretném azt javasolni, hogy ezt az egységesített nyomtatványt használjuk a fogyasztók informálására, és európai szinten szabályozzuk az információs jogát a fogyasztóknak, annak érdekében, hogy a KKV-k is ezeket a nyomtatványokat megfelelően tudják kitölteni. Jó lenne az is, és a vita során megmutatkozott ez a szakbizottságban, hogy egységes visszahívási jogot szeretnénk, 14 naptári nap lenne ez, és nagyon sok tagállam az Európai Unióban a fogyasztói jogok kiszélesítését jelenteni ez sok tagállam esetében. Hogyha valakit nem tájékoztatnak eh, rendesen, akkor itt megfelelő szankciókra van szükség, és ezekben az esetekben, amelyek eh, nagyon különbözőek a tagállamokban, itt néha csak néhány hét a határidő, ezt ki kellene szélesítenünk egy évre. Tehát eh, egy évig le- lenne joga valakinek ahhoz, hogy visszalépjen a szerződéstől. Van még, van még a helyi szolgáltatás, például a kézműves szolgáltatások, amelyeket például bizonyos, illetve hát a szakembert felhívja, mert sürgős eset adódik. Ilyen esetekben nagy rugalmassággal kell kezelni ennek az irányelvnek a szabályait, még nincsen a, erre a területre vonatkozó szabályozás, és nem vettük ki ezt ezen irányelv hatája alól. Itt vannak nehézségek, mert láttam azt, hogy a fogyasztóknak csak olyan esetben elállási joguk, amik, amikor egy szervezett értekesítési hálózattól vásárolnak, viszont a szakemberek esetében nem eh, lehet eh, például a távértékesítéshez sorolni a, ezt a szak, szakemberi szolgáltatást, még akkor is, hogyha van eh, honnapjuk. Mindegy, hogy milyen mértékben vásárolnak a fogyasztók, de 50 euróban határoztuk meg az els, alsó határt, és az elállási jog en, ettől az értéktől érvényes. Az eBay esetében például mindig kell elállási lehetőséget kínálni, és a többi internetes oldalon is erre van szükség. Beszéltünk az ötös cikkben arról, hogy átláthatóságot szeretnénk, például a repülőjegyek esetében is, nem csak az árak esetében, hanem a plusz esedékes díjak esetében is, ezekről is tájékoztatni kell, és ahogy mondtam, a szolgáltatónak a kötelezettsége ez. Tehát ez az átláthatósággal kapcsolatban. Még egy pont a telefonos reklámozásról, ez nem lesz tiltva ebben az irányelvben. Németországban sok gond van ezzel a telefonos értékesítéssel, hogyha a tagállamok lehetővé teszik ezt a telefonos reklámozást, akkor az információs szó, kötelezettség továbbra is megmarad, hiszen az ötös cikk pontosan ezt szolgálja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, számos technikai részlet van, ezért nagyon szeretném azt, hogyha elmondanák az önök véleményét, Tudom, hogy nagyon sokat még javítani kell ezen a javaslaton, és lehet is javítani ezen, és a következő hetekben ezt elvégezhetjük. Ezért köszönöm szépen az önök figyelmét. Köszönöm. Uh, well, Andres, thank you very much indeed. Köszönjük szépen, András. Azt hiszem, hogy először is azt kell megköszönnünk, hogy ennyire világosan uh, elmagyarázta az irányelv szerkezetében történő jelentés változtatást és azt hiszem, hogy mindegyik elemnek elegendő időt kell adni. Mielőtt belemennénk a részletekbe, és a kollégák szót kapnának, szeretném megerősíteni, <clears throat> hogy a jelenlegi menetrend szerint a június 23-án beszélünk majd a negyedik és az ötödik fejezetekről hatodikán és het, a hetedik és hetedik feleltet a július 17-én, és és szeptember 9-e lenne a módosítások benyújtásának határideje, és október 26-án beszélnénk meg a bizottságban ezeket. Tehát elegendő időt biztosítunk ennek az összetett irányelv különböző elemeinek a megtárgyalásához. Most pedig akkor az árnyék jelentős tevőknek és a tagoknak biztosítunk hozzászólásra időt, és a tanács és a bizottság képviselőit is szeretettel üdvözlöm itt. És Carlos Crespo úr a tanácstól szintén kap majd egy szót, hogy, hogy elmondja, hogy hogy áll a munka a tanácsban, és aztán az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság részéről is itt van valaki, aki az ő véleményeket is megfogalmazza. Nos, az eljárást illetően 10 órakor nagyon sok mindenről kell szavaznunk, ezért szeretném 10 órakor megszakítani a vitát ahhoz, hogy arra, hogy szavazzunk, és aztán a szavazás után újra rátérünk erre a témára. Lehet, hogy nem kényelmes azoknak, akik a szavazás után el akartak menni, de most az árnyékjelentéstevők kapnak szót. és Vélen Um, and then I already have... Úr és a többiek. Um, so... Tehát itt felsoroltam, hogy ki mindenki fog hozzászólni. Lehet, hogy egy kicsit szorít bennünket az idő, tehát kérem, hogy rövidebben szól. Tehát most Evelyn Gebhardt következik. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Schwab úrnak ezt a bemutatót. És el kell mondjam, hogy néha meglep engem, én nem is tudtam, hogy ön szereti a, a, a zöld-piros koalíciót, tehát a zöldek és a szocialisták koalícióját, de hát mégiscsak ez nagyon szimpatikus nekem. Ezzel a javaslattal, amelyet elénk terjesztett, nagyon sokat kell még ezzel kapcsolatban vitatkoznunk, beszélnünk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a mi frakciónk mindig azt mondta, hogy üdvözöljük azt, hogy az Európai Bizottság javaslatot tett annak érdekében, hogy egyszerűsítjenek a jogszabályok ezen a területen, hiszen az egyszerűsítés lehetővé teszi a könnyebb piacra jutást a vállalatok számára, illetve javítja a fogyasztójukat is a belső piacon. Tehát ez a két törekvés meg fog így valósulni. Azt is mondtuk, hogy teljes mértékben egyetértünk önnel, de ez nem jelenti azt, hogy a fogyasztók jogai ezt megszenvedjék ezzel a javaslattal. És a teljes harmonizáció lehet, hogy pont ezt jelentette volna a bizottság részéről. Örülök annak, hogy Redding asszony egyértelműen kimondta, és például tegnap a Fogyasztóvédelmi Fórumon is egyértelművé tette azt, hogy eh, amellett van, hogy a teljes harmonizáció ne legyen az Európai Bizottságnak a pozíciója, hanem inkább egyfajta rugalmasság valósuljon meg. És Reding asszony kész arra, hogy tovább vitázzon erről, és tudjuk, hogy a tanácsban nincsen támogatása a teljes harmonizációnak, hiszen ez csökkenteni a fogyasztói jogokat. Tehát ez már egy jó alap. Van egy javaslat itt előttünk, amelyet egyébként én csak tegnap kaptam készhez, és igazából még nem volt időm arra, hogy ebbe belemélyedjek, és már ön is elmondta a korábbi beszélgetéseink során, hogy egy teljesen új koncepciót kíván kialakítani, tehát lenne egyfajta átfedő, lefedő harmonizáció, amely nem egy teljes harmonizáció, hanem megfelelő rugalmasságot jelent a négy érintett irányelvvel kapcsolatban. A probléma, amelyel szembe kell néznünk, és amelyet, amelyel kapcsolatban megértem azon megközelítését, ez az, hogy a 20-as cikknél kellene eh, abbahagynunk a munkánkat, és eh, természetesen nagyon fontos tudnunk azt, hogy eh, mi lesz a teljes koncepció, hogyan fog ez kinézni, mielőtt még bármit mondanánk. Úgy gondolom, hogy a teljes koncepciót követhetjük-e vagy nem, ezt kell eldöntenünk, legalábbis az első 20 cikkben itt nem tudom, mi lesz már azokkal a cikkekkel, amelyek azután következnek, tehát nagyon nehéz így látni, hogy mi a tartalma annak, amit ön elénk terjesztett. Azt is elmondta, hogy nagyon fontos önnek az, hogy a fogyasztók védelmét ne csökkentsük. Ugyanakkor az a benyomásom is, ahogy mondtam, lehet, hogy rosszul értelmezem, ezt még meg kell nézni, tehát úgy érzem, hogy néhány helyen nem igazán sikerült ezt elérnie, ezt a törekvését, hiszen a javaslatokban például a 10-11-es cikkekben az Európai Bizottságnak a megközelítése valósul meg, amelyeket rosszabb, mint a jelenlegi tagállami szabályozások, és így csökken a fogyasztók védelme, és hogyha ez valóban így van, akkor ezt a mi frakciónk nem tudja követni, tehát ezt mindenképpen meg kell még néznünk, és ahogy mondtam, nem volt még igazán időm arra, hogy belemélyedjek ebbe a dossziéba. Az elnök úrtól hallhattuk azt, hogy mi lesz itt az időbeli keret, és hogyha jól értettem, akkor az önjelentésének utolsó részét majd július 12-én fogjuk készhez kapni, és hát akkor tudunk... A hatos hetes fejezet, ugye erről van szó? A tisztelt elnök úr azt mondta, hogy júniusban a négyes ötös fejezetet fogjuk megmutatni, utas, ötös, hatos fejezetet pedig majd júliusban. Én ezt értettem. Én így értettem. Elnök, ez, ez csak egy javaslat volt. De, de ezt majd még megvitatjuk. Tehát ez volt a javaslat. Tehát akkor jól értettem az elnök urat, mondja Gebhard asszony. És utána következik ugye a nyári szünet júliusban, és ezért szeptember 9-én lenne a módosítók benyújtásának határideje, amely nagyon nehézkes, és ezért azt kérném, hogy ezt vitassuk meg még egyszer. El is mondom önöknek, hogy miért. Tegnap a munkacsoportban, amikor erről beszéltünk, elmondtam azt, hogy ön mit mondott nekünk, hogy mi az ön megközelítése, akkor számos frakcióbeli kollégám egyeteműen elmondták, hogy mivel nem tudtak még annyira foglalkozni ezzel a témával, nem ismerik annyira ezt a témát annyira, mint mi, akik naponta foglalkozunk ezzel. Tehát ők elmondták, hogy ez az új megközelítés ez azt jelenti, hogy valóban meg kell ezt pontosan nézni, és akár esetlegesen egy meghallgatást is meg kell szervezni az ön megközelítésének következményeit illetően, hogy tudjuk pontosan azt, hogy mi lesznek az ön javaslatának a következményei azzal szemben, amit eddig csináltunk. Tehát nem lenne jó az, hogyha már szeptember 9-én leadnánk a végső véleményünket papírra vetve, mert ez nem ad lehetőséget a frakcióknak arra, hogy mélységeiben megmutassák ezt a témát. Ezért azt kérném, hogy ezt a határidőt inkább fontoljuk meg, és fontoljuk azt meg, hogy itt egy kicsit jobban megnézhessük azt, hogy mit javasol, és ezért legyen egy mini meghallgatás, hogy a különböző aspektusokat, következményeket láthassuk. Hiszen nagyon sok dologról van itt szó, nagyon sok minden forog kockán, például a, azt, hogy mennyire bíznak majd a fogyasztók, az állampolgárok az európai politikában. Mindenképpen tudniuk kell az állampolgároknak, hogy mit teszünk mi itt Európában, és az eléggé rossz lenne, hogyha véletlenül valami hiba csúszná itt be, és olyat tennék, amilyet nem szeretnénk, valamit elfelejtenénk, valamit rosszul fogalmaznánk meg, és így az állampolgárok szenvednék ezt meg, mert rossz jogszabályt hoztunk létre, tehát mindenképpen több időre van itt szükségünk, hiszen teljesen újfajta koncepcióról van szó. Uh, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, Evelyn. Bizonyára többen is szeretnének az ütemtervvel kapcsolatban hozzászólni. Uh, én csak azt ismertettem, amit uh, nekünk javasoltak, de hát nyilvánvalóan a bizottság szabadon dönt és nyilvánvalóan a lehető legtöbb időt töltünk a vitával, hiszen nyilvánvaló, hogy lesznek olyan kérdések, amelyeket június 23-ánig nem tudunk megvitatni, és még az első kötetekkel is kell foglalkozni, e, Rosfor úr. Köszönöm szépen, Ros, Rosfor úr. Kedves András, valóban gratulálok a munkához, amit elvégzett Számomra a mai délelőtt ez valóban őszinte szavakat hozott ki belőlem, hiszen rosszul indult ez a munka, ugyanakkor most nagyon is a mélyére ásott. A másik pedig, hogy ön valóban azt végezte el, amit megígért. A legutóbbi ülésen felvázolt egy tertet, és pont most azt valósítja meg. És ezért lényegesnek, fontosnak tartom ezt a munkát, ehhez gratulálok, őszintén. Valóban jelentős jó változtatásokat hozott ebbe az anyagba, még olyan területeken is, mint a meghatározások, például a, az értékesítési szerződés, a távszerződés, a és a kettes cikkben én jobban szerettem volna látni azt, ami a 16-os preambulum bekezdésben van, például mi ez a tartós támogatás. Tehát én is tegnap este későig dolgoztam az önök önszövegével, és azt hiszem, hogy van ezzel kapcsolatban még mit tenni. Nos, nyilvánvalóan a legfontosabb cél az a maximális harmonizáció. És ön nem varázslóként, hanem igazi politikusként valóban a, a maximális harmonizáció fogalmát megőrzi, ugyanakkor egy realista módon közelíti meg. Amikor meg lesz majd az egész szöveg, akkor már láthatjuk, hogy valóban sikerült-e a kihívásnak megfelelni. Most itt a munkák, munka közepén van, és nagyon egyszerűen végzi a munkáját. És itt ezt világosan meg kell fogalmazni, hogy ön egy olyan szöveget hozott létre, a, amely nem csak a értékesítéssel vagy a, az épületen kívüli ö, értékesítéssel foglalkozik, és ön nem tágítja ezt ki túlságosan, hanem valóban a legfontosabb kérdésekkel foglalkozik. És még a az irányelv címá, címében is célzott harmonizációról beszél, és tényleg ezt is teszi. Ezen kívül azokban az esetekben, ahol eltérő nemzeti rendelkezések vannak, akkor is megmondja, hogy a tagállamoknak ezt közölni kell a bizottsággal, azért, hogy lássuk, hogy hol állunk. Ezen kívül igaza van abban is, amikor pontosítja azt, hogy amikor sikerül, szükséges megfogalmazni a különböző rendelkezésekre és korábbi és más szövegekben való megfogalmazásokkal összehasonlítani azért, hogy ne legyenek lesznek átfedések, de mindesetre ezt is még további információként szolgál, és ez is világ, ez is világosabbá teszi ezt a kérdést. Nos, maradnak persze kérdések A szöveg első mélyreható vizsgálatában van szó az elállási jogról. És ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy javul a fogyasztó helye, helyzete, a, a, bizonyos országokban, mint például Franciaországban, ugye itt 14 napról van szó, a Franciaországban például erről eddig nem volt szó. Aztán beszélt a kézművesek, a, a különböző szakemberekről, akik javításokat végeznek az ember lakásában. Szerintem ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy ebben az esetben meg kell magyarázni, hogy a fogyasztót fogyasztó ilyen esetben eláll a, tehát visszautasítja az a elállási jogát. Nos, a 19 átszik egy kicsit azért túl homályosan fogalmazza ezt meg, ezt pontosabban kellene, hiszen úgy tűnik egyelőre benne, hogy amikor beleegyezik a fogyasztó, hogy eljön hozzá a szakember, akkor abba is beleegyezik, hogy nem létezik továbbá az elállási joga. Tehát ezekben a kérdésekben, különösen a 12.4-es cikkben, ez egy jelentős téma, A, és pedig, hogy az elállási jog ideje alatt a, tulajdonképpen a felek azok elállnak a szerződéses jogaiktól. Franciaországban például ez alatt az idő alatt nem lehet a szerződésnek a feltételeit alkalmazni. Tehát meg kell mondanom, hogy nem egészen tudom követni jelenleg, amit ön mond, hiszen a 14-es preambulum bekezdésben elmagyarázra, hogy itt ugye az épületen kívüli szerződésekről van szó, tehát amikor az értékesítő az elmegy a lakására a fogyasztónak, itt előveszi a, a bizottságnak a ö, szövegét, de pontosítja, tehát itt a pszichológiai helyzetről beszél, amikor ott van ugye a szállító, a ö, fogyasztó ö, ö, lakásában, és ekkor a fogyasztó nem igazán tudja más árakhoz hasonlítani a kínált árat. Tehát ö, nehéz helyzetben van. És itt felmerül a kérdés, és pedig hogy elegendő-e, hogy az elállási jogát alkalmazza hiszen lehet, hogy az árunak a kiszállítása az pont az elállási idő alatt történik. Tehát, hogyha ezt itt egyszerűsíteni akarnánk, akkor ebben a helyzetben a fogyasztónak biztosítani kellene a jogát, tehát figyelembe kell venni, hogy mi szolgálja igazából a fogyasztót, és pedig ez a távértékesítés, tehát az internet például, mert ott például az árakat látná és összehasonlíthatná. De amikor a lakásában értékesítik az árut, akkor erre nincsen lehetősége. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. És kedves András, felmerült bennem a kérdés, hogy mi motiválta önt a tízes cikkben, ahol bizonyos dolgokat egyszerűen csak kidob, pedig szerintem vissza kéne térni rá. Például jelzi, hogy a, ha a szerződés jellegéből in, eh, kiindulóan az ötös cikknek a feltételét kellene alkalmazni, akkor itt eh, nem egészen értem, de hát ezeket a módosításokban nyilvánvalóan majd ö, eh, ö, érinteni lehet. Jó, nem akarok most tovább részletezni a ö, megjegyzéseimet, hiszen ö, első olvasatban csak ilyen fenntartásaimat szeretném közölni. Nyilvánvalóan szükséges még egy elmélyült olvasás. Végül az ütemtervre szeretnék kitérni. Én is támogatom, hogy a szeptember 9-i dátumot még el lehetne használni, pedig hát ezt már halasztottuk. És nem szabad annak a csapdájába esni, hogyha kitoljuk a határidőt, és ezért elhúzódik a fordítás és, és aztán nincsen időnk dolgozni a szöveggel, akkor az így nem fog működni. Tehát szerintem az egész ütemtervet kellene akkor átdolgozni, ne csak egy részét, azért, hogy mindig legyen elegendő időnk foglalkozni a szöveg különböző részeivel láthatjuk, hogy mindannyian nagyon jól motiváltak vagyunk, és szeretnénk együtt dolgozni, hogy együtt javítsunk a szövegen, hogy kompromisszumokat és összetartó elemeket keressünk, és ezért ehhez szükség van időre, tehát nem csak a módosítások benyújtására, hanem a vitákra is. De még egyszer szeretnék gratulálni, hogy eh, hogy ezzel a szöveggel már ma is elérre lépünk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Nos, hát eléggé nagy csúszásban vagyunk. Ez azt is mutatja egyébként, hogy mennyire érdekes ez a téma. Valisz asszonynak a véleményét szerettem volna hallani a júri szakbizottság részéről, és aztán ezt nagyjából 10 órakor le kell zárnunk ezt a vitát. Aztán megpróbáljuk még az árnyékjelentéstevők véleményét is kikérni és aztán majd szavazásra kerül sor, és utána racionalizálnunk kell valahogy az időt, mert heten kívántak szót kérni, úgyhogy kérem, hogy mindenki röviden, világosan beszéljen, és aztán beszélnünk kell arról is, hogy milyen ütemtervet kívánunk megvalósítani ennek a jelentésnek a tekintetében, milyen struktúrában gondolkozhatunk el, annak érdekében, hogy a részletekről is tudjunk vitát nyitni, mert mindenki egyetért azzal, hogy itt ebben a kérdésben most az részletekben rejlik majd az ördög. Kérem, Diana, most esetleg felszólalnál le. Igen, köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót, és elnézést kérek, mert kicsit később egy felszólalásom van egy másik ülésem. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak a mai ülésre ebbe a szakbizottságba. Hát néha ugye választások elé állítanak bennünket, de örülök, hogy most ide jöhettem. Schwab úrnak köszönöm szépen ezt a remek dokumentumot, és nagyon érdekesek, hasznosak voltak ezek a színes szlájdok, így könnyebben meg lehetett érteni azt, hogy módszertani értelemben hogyan kívánja megközelíteni ezt a kérdést. Ami a júri szakbizottságot illeti, a mi legnagyobb aggályunk az az, hogy hogyan lehetne ezt az irányelvet összeegyeztetni az európai szerződéses joggal foglalkozó hosszú-hosszú idők óta napirendre lévő projekttel. Most hát ez a projekt ez most eléggé felgyorsult, és az Európai Bizottság egy nemzeti szakértőkből panelt állított fel, Múlt héten pénteken találkoztak egyébként először ezen a fórumon a szakértők. Én is ott voltam. Nagyjából egy, egy évük van arra, hogy 150 cikket megfogalmazzanak, egy közös referencia keretet hozzunk létre európai szinten a szerződéses jogra. A cél az az, hogy egy opcionálisan kötelező érvényű jogi eszközt hozzunk létre, amelyben részt vehetnek a fogyasztók, illetve a cégek, és ez egy második szintű, a nemzeti szerződéses jogon felüli szerződéses jogkeretet biztosítana és nagyon magas fogyasztóvédelmi sztenderdeket állítana fel. Most ez egyenlőre csak opcionális lenne, de azért azt próbáljuk megvalósítani. Itt most a fogyasztóvédelmi irányelven keresztül, amely kötelező érvényű, és amelyet mindenképpen használni kell. Az emberek néha ezeket alternatív megközelítésnek vélik, de én nem ezek között vagyok. Én úgy gondolom, hogy a kettő együtt is, kéz a kézben is haladhat, és nagyon örülök ebből a szempontból Schwab úr jelentésének is a ma délelőttön, ugyanis szerintem nagyon is koherensen meg lehet közelíteni ezt a két kérdést. Szerintem jó irányba haladunk, és nagyon sok részlet, részletet meg kell majd vizsgálnunk. Lehet, hogy ezekkel kapcsolatban egyesek azt fogják mondani, hogy a nemzeti követelményeknek ezek nem felelnek meg, vagy alacsonyabb szintű fogyasztóvédelmi, fogyasztóvédelmet biztosítanak. De ezek majd a munka során fognak felszínre kerülni, úgyhogy azt hiszem, hogy egyelőre azt mondhatjuk, hogy csodálatos volt ez a kezdet. A Júri Szakbizottság nevében azt tudom elmondani, hogy az ütemtervel kapcsolatban viszont nagyon nagy problémáink vannak. Ugyanis nekünk önök előtt kell majd futnunk, és a véleményünket minél hamarabb meg kell fogalmaznunk annak érdekében, hogy önök is ezt megkapják még időben, és egyelőre nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk megosztani a munkát ezzel kapcsolatban a Juri Szakbizottságban. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogyha lehet, hogy egy kicsit több idő álljon rendelkezésre, mert annyira hosszú idő óta ott hever az asztalunkon ez az ügy, hogy nem lenne megfelelő az, hogyha most gyorsan átnyomnánk az egészet, és egy rohanás lenne az egészből. És vannak más fontos témák is most az asztalunkon, és ugye itt a részletek rendkívül érzékenyek lehetnek. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, és várom a további vitákat, de kérem, hogy egy kicsit több idő legyen erre a témakörre. Elnök, köszönöm szépen, Diana. Nagyon örülünk annak, hogy olyan elkötelezett vagy egyben az ügyben. Ami a munka menetünket illeti, hát ezt majd önnel, illetve a árnyékjelentéstevőkkel kell megbeszélje a jelentéstevők. Minden esetre már azért van valamiféle megegyezés ezzel kapcsolatban. De hát sok minden függ az ötös fejezettől, úgyhogy ugyanis ez az a fejezet, amelyben a legtöbb kérdés kapcsolódik a juri szakbizottság hatásköréhez, úgyhogy ön, mint véleménykészítő és a jelentéstevő közösen beszéljék meg azt, hogy hogyan lehetne minél gyorsabban lezárni ezt a kérdést. Nézzük most akkor a, az árnyékjelentéstevőket, Turiner úr a zöldek, vagy asszony a zöldek részéről. A til. Köszönöm szépen. Egy kicsit várunk, addig, ami mindenki felrakta a fejhallgatóját. Először is szeretnék köszönetet mondani a kitűnő kreatív munkájáért, ahogy Gebhardt asszony is elmondta már előttem. Én is örülök annak, hogy ilyen szép piros, zöld színeket használt, és ezzel is szinte kicsit utalt a zöld-piros koalícióra. A titkárságnak szeretnék egy kérdést feltenni, illetve azt szeretném, hogyha, meg, hogyha egy kicsit elnézőbbek lennének, ugyanis 16.42-kor kaptam meg tegnap ezt a szöveget, és nagyon hosszú nap volt mögöttem, és akkor kellett elolvasnom a komputeren ezt a szöveget még, tehát ez nem igazán az ideális munkamódszer arra, hogy felkészüljek a vitára. Tehát azt szeretném, hogyha egy kicsit jobban kezelni ezt a dolgot a titkárság jövőben. Tehát ez volt az egyik pontom. A második pontom az az, hogy néhány kérdésem lenne, mert egyértelmű, hogy sok minden új ebben a szövegben, és hát Schwab úr, én árnyékjelentéstevő vagyok, és önt közvetlenül is megkérdeztem, de hogyha a négy irányelvet veszük minimumként, és ezt lefedjük a maximális harmonizációval, akkor valahol választást kell tennünk, vagy az egyik, vagy a másik. Tehát a minimumról a maximumra térünk át, mit tehetünk annak érdekében, hogy a minimum szintet megvalósítsuk bizonyos irányelvek esetében. Meg tudjuk ezt tenni akkor is, hogyha az ön modelljét alkalmazzuk. Ez lenne az egyik kérdésem. A kettős modelleket illetően. hogyan vezet ez nagyobb átláthatósághoz, hiszen nekünk valóban koherensnek kell lennünk a jogszabályokat illetően. Attól tartok egy kicsit, hogy itt csak minden nehezebb lesz, nem csak a fogyasztók számára, hanem a vállalatok számára is, hiszen e, itt saját szervezeteik vannak, és e, először jónak találták ezt az irányelvet, most pedig most már e, kicsit aggódnak, attól tartanak, hogy ezt nem tudják majd végrehajtani. Nem tudják majd végrehajtani a vállalatok ezt az új irányelvet. Tehát most nem a sváb javaslatról beszélek, hanem az eredeti javaslatról. És igazából abban sem biztos, hogy a sváb jelentés könnyíti ezt a dolgot. Tehát szeretnék arra utalna, hogyha egy olyan modellt választunk, ahol a teljes harmonizáció van, akkor fejezetenként van a megközelítés, hiszen fejezetenként haladunk ilyenkor. Úgy gondolom, hogy ezen így egy nagyobb összefüggést tudunk elérni. Még igazából nem látom a javaslatnak az igazi zsenialitását, és Valisz asszonynak, a jogi szakbizottságnak azt mondanám, hogy ez már kötődik a nemzeti szerződésekhez, illetve az európai szinthez is, a szerződéses joghoz. És el kell mondjam, hogy bizonyos módon sokkal többet kell beszélnünk majd a jogi szakbizottság tagjaival, mert nagyon fontos ez a kérdés. Nem szabad, hogy valamilyen jogi összevisszaság jöjjön ki belőle. A táblázatot illetően a határidőkkel kapcsolatban Hát egy kicsit uh, türelmetlen vagyok, nem akarom, hogy túlságosan sokáig tartson ez. Viszont amit most láthatunk, az azt azt mutatja, hogy az egész nyári szünet arra fordítható, hogy kidolgozzuk a módosítóinkat. Tehát én is azt szeretném, hogyha igazából több időt kapnánk a módosítók benyújtására, sokkal józanabb álláspontot tudjunk képviselni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Turunen asszony. Néhány pontot szeretnék mondani, hiszen én is az ECR tevőjeként vagyok itt. Szeretnék köszöntet mondani Andreasnak, hogy rámutatott egyértelműen a stratégiájára, amit követni szeretne, hiszen ez egy óriási változás az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest. Most már új ö, Európai Bizottság van, és Reding, Reding biztosasszony ö, elmondta, hogy másfajta általános megközelítést akar, ami sokkal többet segít, és remélhetőleg a tanács is megerősíti ezt. Tehát most már közös irányba haladunk a struktúrát illetően, de most már a részletekre kell koncentrálnunk. Úgy vélem, hogy jó lenne az, hogyha lenne egy konszolidált szöveg, hiszen ez egy komplex javaslat, és hát tudom, akár csak Gebhardt azt, hogy nagyon nehéz megítélni a különböző kapcsolatokat a szövegek között, tehát jól lenne, egy ilyen konszolidált szöveg, még akkor is, hogyha ezt fejezetenként kell megvitatnunk, de mindenképpen jónak kell lenni az utalásoknak. Módosítani kell például a távértékesítésre vonatkozó irányelvet is, tehát ez is mutatja, hogy mennyire komplex ez a téma. Sokkal logikusabbak az ön javaslatai, jobb a rend így, és látom a struktúrát az ön javaslatában, de hogy más kollégák is elmondták, sokkal több időre van szükség ahhoz, hogy megnézzük ezt részletesen. Ami pedig a telefonos reklámozást illeti, a 4 5 fejezetben nem beszélünk erről. Úgy vélem, hogy minden elem, amit harmonizálunk, annak minimum standardokat kell létrehozni a fogyasztók számára, amelyek minden 27 tagállamban megfelelő módon kell alkalmazni. És hát erről szól a harmonizáció, és erre utalt Turunen asszony is, és ez nagyon lényeges. Tehát minimum standardokra van szükség, és ehhez még hozzátehetnek a tagállamok valamit, ha szeretnének, de minimum standardokra van szükség, ez nagyon fontos. És ezen kívül, és tudom, hogy sokan erre is utaltak, de hát ez a stratégia részét képezi, hogy ez egy struktúrált megközelítést fog jelenteni az elkövetkező négy évre a bizottság részéről, és így lehetne jutani a fogyasztók jogait. Dali úr foglalkozik a politikai részével ennek, remélhetőleg együtt fogják majd koordinálni ezt a kérdést, tehát ez az első építő eleme ennek a területnek, és a minimum követelmények és ide tartoznak. Ha jól értette, a, amit mondott, itt szükség lesz majd bizonyos intézkedésekre, amelyekkel a tagállamok a jogszabály elfogadása után nem szabad, hogy olyan szabályokat fogadjanak el, amely tovább feldarabolja a piacot. Tehát a binomus standardokra van szükség, meg kell nézni, hogy ebben mit foglalnak bele. Ez az nagyon fontos politikai pont, amelyet meg kell vitatnunk. Utolsó pontom az egy interakciós pont, hiszen mi beszéltünk a fogyasztóhitelek irányelvéről, a bizottsággal, illetve ennek az végrehajtásáról, és voltak olyan elemek, eh, amelyek megjelennek itt is. Mandász úr, nem tudom, hogy zavarom-e, kérem, a <laughs> jelentés készülne figyelnie erre. Tehát nagyon fontos az, hogy biztosítsuk azt, hogy a fogyasztói hitelről szóló irányelv és ezen irányelv közötti összefüggés megvalósul. Nem tudjuk, hogy mennyire kell belevonni a, fogy- a pénzügyi szolgáltatásokat ebbe az irányába, ez nem egészen egyértelmű, de ez nagyon fontos pont, és a pénzügyi szolgáltatásokról szóló irányelv kapcsán sokat beszéltünk a nem boltban történő értékesítésről, tehát ez nagyon fontos kérdés itt is, és jó lenne, hogyha megnézni ezt a bizottság, ezt a kérdést is. Ezt is belefoglalhatnánk. Ennyit szerettem volna elmondani előzetesen. A határidőkről majd később beszélünk, és hogy lezárjuk a felszólalók eh, hozzászólásait, Stratifilidis urat kérném meg, hogy ő is szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szerettem volna megköszönni én is eh, Andreasnak a csodálatos munkáját, és gratulálok neki mint jelentéstevőnek. Nekünk, mint jelentéstevőknek nagyon sok ellenvetésünk volt, aztán ő elmagyarázta azt, hogy pontosan milyen struktúrában képzeli el az egész kérdést, és valóban azt hiszem, hogy a célok eléggé világosan kirajzolódnak. Arra gondolok, hogy a teljes harmonizáció a fő cél, de ehhez képest, ahol vannak olyan területek, ahol nem lehet teljes harmonizációra törekedni, tehát itt különbséget kell tudni tenni. Úgyhogy szerintem ez a fajta esernyő jellegű megközelítés a jó irányba halad. Néhány ponttal kapcsolatban, amelyekkel nem értettünk egyet, Gephardt asszonynal értünk egyet, mi szerint nem kell a fogyasztóvédelemből engedni semennyit. Meg kell őrizni ezeket a referenciákat, de itt nem csak erről van szó, itt egész egyszerűen semmi sem szabad ebből engedni, tehát nem szabad egyszerűen csökkenteni a szintet. Ami pedig a cégek közötti tranzakciókat illeti, véleményünk szerint ez nem jelentkezik, vagy nem jelenik meg a szövegben, és ez egy nagy hiányosság. Ami pedig az árakat illeti, nos hát itt is világosan ki kell mondani, hogy a fogyasztónak ismernie kell az árat, ami a 14 napot illeti, ezzel is egyetértünk, de úgy gondoljuk, hogy a termék átadásától kezdve kellene számolni, és nem onnantól kezdve, hogy a megrendelést aláírta a fogyasztó. Tehát itt ilyen szempontból a részleteket jobban kellene definiálni a dokumentumban, erről még kellene beszélni. Ami az ütemtervet illeti, hát sokan szóltak ehhez hozzá, szerintünk is hoz, több, időre szükség, több időre lesz szükség, és biztos vagyok benne, hogy jó megoldást fogunk találni ebből a szempontból is. Elnök. Nos hát, ha egyetértenek, akkor azt fogom tenni most, hogy felfüggesztjük ezt a mostani vitát, a szavazást viszont elindítjuk, és aztán a bizottság és a tanács véleményét, valamint a jelentéstevő véleményét még egyszer szeretnénk meghallgatni. Úgyhogy lehet, hogy nem fogok tudni minden felszólalót felszólítani a mai napon, de majd a jövőben figyelembe vesszük ezt a napirend tervezéskor. Nézzük akkor most a szavazást. Nem tudom, hogy elhoztuk-e vagy nem. Azt hiszem elhoztuk a szavazókártyákat, annál jobb de az is lehet, hogy nem is lesz rá szükség. No, well, at the moment we, my plan is not to vote with cards, so let's uh, proceed. Now, the first uh, proposal is the um, draft opinion from Mr. Nézzük először Fox úr javaslatát. A élelmiszerlánc jobb működéséről szóló jelentését. Kérem, hogy csendben hagyják el a termet és ne itt beszélgessenek, miközben mi szavazunk. Kérem. Fox úr, esetleg kívánna-e valamit mondani még a szavazás előtt? Nem. Nagyon szépen köszönjük az energiadús munkát, a kompromisszumokat, a konszolidált módosításokat. Azt hiszem, hogy hamar le fogjuk tudni ezt a mai szavazást. Kezdjük el a javaslattal kapcsolatos szavazást. Mindenki készen áll? Akkor egy. Egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor így most konszolidált módosítás egyes mellette, ellene, ez is elfogadva. Következik hatos módosítás, Schwab úr és mások mellette, ellene, elfogadva. Kettes kompromisszum, mellette, ellene, ez is elfogadva. Tízes módosítás. Zsüven úr és mások, tehát a tízes módosításról beszélünk, mellette, ellene, elfogadva. Következik a 11-es Fox mellette ellene elfogadva. Következik a 12-es Zsüven úrtól mellette ellene elfogadva. Konszolidált módosítás 2 mellette ellene elfogadva. Akkor ezzel következik a 15-ös módosítás szóbeli módosítással amelyeket Zsüven úr fogalmazott meg. Ki az, aki támogatja mellette, ellene. Szerintem ez is elfogadva. Kérem, hogy ezt azért ellenőrizzük le a biztonság kedvéért. Kártyával, tehát elektronikusan szavazzunk mellette. ellene. 13, okay. So that, that is carried. What was the numbers? 22 in favour and 13 against. Uh, so uh, we move now then to... Akkor következik a hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Következik a 17-es módosítás mellette, ezt is megszámolom. Please, just while we count.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 akkor következik a négyes kompromisszum. Mellette, ellene, elfogadva, 21-es, de ezt visszavonta Zsüven úr, 22-es mellette, tehát 22-es Zsüven úrtól mellette, ellene, ezt elutasítottuk. Sajnálom. Zsüven úr, de nem támogatják ön kívül senki ezt a javaslatot gyakorlatilag. Akkor nézzük a 23-ast, Zsüven úrtól megint csak, mellette. Mellette öten, ellene, mindenki ellene, tehát ezt is leszavazták. Ötös kompromisszum, mellette. Ellene, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, elleme elfogadva. 28-as mellette, ellene, elfogadva. 29-es, egy szóbeli módosítással benne van a listában, mellette, ellene, ez is elfogadva. 30-as, fogszúrtól mellette, ellene, elfogadva hármas konszolidált módosítás mellette ellene elfogadva, 33-as, Fox úr és Veszpál asszony mellette ellene elfogadva, harminc négyes szóbelivel mellette ellene elfogadva harminc ötös Zsüven úrtól mellette 35-ös mellette. Kérem, tegyék fel láthatóan a kezüket. In favor, those against. Ellene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 37-es szóbeli módosítással mellette ellene elfogadtuk. És akkor most a teljes módosított szövegről fogunk szavazni mellette. Ellene. Esetleg tartózkodók akkor ezt egyhangulag elfogadtuk. Gratulálunk, köszönjük szépen Fox úrnak a munkáját. Azt hiszem, hogy ez az első vagy a második vélemény, amit készített a szakbizottságunk számára. Hát gratulálunk. Akkor következik Louis Grech jelentése. Nincs itt sajnos ő, de mehetünk a szavazásra azonnal. Rátérhetünk Most nézzük az Európai Bizottság implementációs jogosítványait. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 9-es módosítás mellette, ellene, elfogadva, 5-6-7, ezeket elfogadtuk, 19-es, Pusui úrtól, mellette, ellene, elutasítottuk, 8-as mellette, ellene, elfogadva, 10-es, mellette, ellene, elfogadva, 11-es mellette, ellene, elfogadva, 12-es mellette, ellene, elfogadva. 20-as szóbeli módosítással mellette, ellene, elfogadva. 20-as, nem, bocsánat, a 24-es, illetve nem, a 13-as mellette, elnézést, ezt elutasítottuk. Illetve okafogyottá vált. Akkor nézzük a 9-es fekezést, Vehetjük egybe az egészet? Blogban? Tehát a 21-22-est együtt. Mellette? Nem, mégsem. Akkor külön 21-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 22-es okafogyottá vált. 23-as és 24-es együtt, mellette, ellene elfogadtuk. És akkor most következnek a preambulum bekezdések, egyes, Greg úrtól mellette, ellene tartózkodó, elfogadva, kettes mellette, ellene, elfogadva, 16-os, amelyet szóbelileg módosított Buszói úr mellette, ellene, elfogadva, 17-es mellette, ellene, elfogadva 18-as okafogyott, teljes javaslat következik, mellette ellene senki, akkor ezt is egyhangulag elfogadjuk. Köszönöm szépen Louis Grecknek a munkáját távollétében is. Végül pedig eh, Szüli asszonynak, Szüli asszonynak a eh, jelentéséről van szó. Szüli asszony akar valamit mondani, mielőtt szavazunk? Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, aki együttműködött ennek a szövegnek a kidolgozásával, és nem volt semmi pont közöttünk. Elnök, köszönöm szépen. Jó, akkor nézzük. Szuli asszony véleményéről szavazunk. Ötös, a jelentéstevő által belette ellene elfogadtuk. Hatos, Korea de Campos mellette ellene elfogadva. Hetes szóbeli módosítással, ez rajta van a szolazolitán, mellette ellene elfogadva. Korája de Campos 8-as mellette ellene elfogadva. 9-es szóbeli módosítással, Guillaume Kreuzmann, Dajon Kreuzmann mellette ellene elfogadva, 10-es Sui mellette ellene elfogadva, 11-es mellette ellene elfogadva. 12-es mellette ellene elfogadva. 13 mellette ellene elfogadva. 14 mellette ellene elfogadva. 15 mellette ellene te elfogadva. 16 szóvali mozgosítással Kreismantól mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 megint csak szóbeli módosítása mellette ellene elfogadva. 18 szóbeli módosítással Koreele Kamposztól mellette ellene elfogadva. Most akkor a preambulum bekezdések követnek. A szóbeli módosítása szújtó mellette ellene elfogadva. Kettes szóbeli módosítás mellette ellene elfogadva. Három, most visszavonták, négyes szóbeli módosítása mellette, ellene elfogadva. És akkor most az egész véleménytervezetről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk egy hangulat. Nagyon szépen köszönjük Szúji asszony. Első véleménye volt ebben a bizottságban, reméljük sok más lesz még. Nos, akkor vége a szavazásnak. és akkor ezért azt javaslom, hogy folytassuk a sváb jelentéssel kapcsolatos fontos vitát. Körülbelül 11-re kell ö, befejeznünk, ugyanis Zsüven úr szeretné a saját kezdeményezési jelentését bemutatni. Jó, akkor egy javaslatot tennék. Most akkor nézzük a szavazói listát vagy a hozzászólási listát inkább. Jó, Mr. Buzoy, Mr. Juvin, Mrs. Comey, Mr. Correa de Campos, Mr. Arias uh, and Mr. Kreutzmann. Uh, so that's one, two, three, four, five, six, seven. Ez összesen hét hozzászóló. Van-e még más valaki, aki szeretne hozzászólni? Árizóta úr elmegy, eh, tehát akkor hatan lesznek és akkor Frank és Kressborough órakat is szeretném meghaszolni, meghallgatni. Jó, és akkor nyilván a végén még Schwab úr. És szeretném megkérdezni a hozzászólókat, hogy a két perces hozzászólást hozzá elfogadnák-e. Jó, köszönöm szépen. Tehát akkor most az alelnöknek, Vernyó asszonynak adom meg a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni, mivel lesz alkalom még erről beszélni, és sokan mondták ugyanezt. Először is köszönöm szépen, megköszönöm Schwab úrnak a kemény munkáját, de hát ez még csak a kezdet, mert nyilvánvalóan még erről beszélünk, és lesz majd ez a két napos szeminárium a spanyol elnökség alatt, ahol mikor beszélünk erről. Örülök, hogy Reding asszony most már jobban kedvezőbben áll hozzá a kérdése, hiszen az elején úgy tudott, hogy a teljes harmonizáció nem sikerülhet. De van egy pont, ahol a tökéletes harmonizációt el kell e, érni, ez pedig az elállási jognak az ideje. Más irányelvekben ezt az elállási időt már megnöveltük, Harbor úr is jól tudja, a fogyasztóvédelmi irányelvben és másokban is ezt tesszük. Most akkor 14 eh, nap az országok össze, összességére az elérhető. Ugyanakkor van két részlet, amely jelentős a fénypénzügyi szolgáltatások, itt nagyon sok hézag van, eh, és mm, van egy olyan tanulmány, amely azt mutatja be, hogy a fogyasztók, és különösen a legsérülékenyebb fogyasztók a válság idejében a bankszolgáltatásoknak az áldozatai. Tehát, hogyha megpróbáljuk itt is harmonizálni mindegyik országban a fogyasztónak azt a e, jogát, hogy a jogi szolgáltatásoknál nem változhatnak a tarifák, hogyha előtte nem magyarázzák meg írásban ezt a fogyasztóknak, akkor nem lehetséges. Ön beszélt a e, tarifákról, és beszélt persze a telefonos reklámokról. Nyilván ezt nem szabad betiltani, de e, azért figyelni kell az ilyen telefonos reklámokra, ahol mindenfélét mondanak az embernek, e, és csak az egyetlen figyelmeztetés csak az, hogy e, felvészik, pedig ez hamis, itt nincsen semmiféle lefektetve írásban. Én például kötöttem egy mobiltelefonos szerződést, és amikor írásban aztán megkürték, akkor láttam, hogy engem behúztak a csőbe, eh, mert eh, mások voltak abban, mint ami a szóbeli eh, szerződésben. Aztán az ütemtervel is szeretnék valamit mondani. Szerintem lehetetlen, még akkor is, hogyha dolgozunk augusztusban, hogy jelentős módosításokat és kompromisszumokat egy hónap alatt, szeptemberről októberre, és még a fordításokat is megvalósítani, szerintem ez lehetetlen. Nagyon fontos, hogy a fogyasztók, az állampolgárok bizalmát nem szabad kihasználni, időt kell adni ezeknek a kidolgozására. Jó, itt megállok, mert a tanács és a bizottság képviselőt is meg kell hallgatni, és köszönöm a munkát. Elnök, köszönöm szépen. Igen, alelnökként több időt kaphatott. Nos, akkor Buzoni úr. Köszönöm szépen, románul fogok beszélni, annak érdekében, hogy két perc alatt tényleg be tudjam fejezni a mondandómat. Ez egy nagyon fontos téma, és nagyon fontos az, hogy megfelelő alapot hozzunk létre. Ugyanis nincsen túl sok megoldási lehetőség, de hogyha a politikai akarat megvan, hogyha megállapodunk az alapelvekben, akkor úgy vélem, hogy mindenképpen tudunk megoldásokat találni a részletekben is. A sváb javaslat abszolút üdvözlendő, kitűnő munkát végzett a kolléga, és valóban a teljes harmonizáció szabályait a távértékesítésnél, sikerült elérnie. Vannak különböző standardok a tagállamok között, vannak ahol nagyon magasak a standardok, van ahol viszont kisebbek. Az információs kötelezettség a termékek esetében szerintem nagyon jó. A fogyasztókat informálni kell az elállási jogaikról, ez egy nagyon fontos jog, már vannak egy éves büntetések, és akkor, hogyha nem megfelelően tájékoztatják a fogyasztókat, az ellenállási jog az nagyon jó a 14 napos határidő ennek esetében, azonban vannak kivételek is. Mindenképpen támogatom mindezt, de biztosítani kell azt, hogy ezzel visszaéljenek bizonyos fogyasztók Az ipar számára sem szabad túlságosan nagy akadályokat állítanunk. Vannak kivét, kivételek, amelyeket meg kell említeni, vannak bizonyos körülmények, amelyeket meg kell említeni annak érdekében, hogy jó, azért figyelembe kell venni mindenképpen, hogy jó jogszabályokat hozzunk létre. Szeretném megköszönni a kollégáknak is a hozzászólásaikat, hiszen ők tényleg értenek ehhez a témához, Ismerem Schwab urat, és meg vagyok arról győződve, hogy nyitott lesz annak irányába, hogy kicsit javítsa a javaslatát. Üdvözlöm a, a tervezetét, köszönöm. Mr. Juvin. Juvin úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzésem lenne. Egy, eh, először egy formális, a formával kapcsolatos megjegyzésem. Nyilvánvalóan, hogyha tegnap kaptuk meg ezt az bonyolult szöveget, és ma már vitatkozni kell róla, akkor ez nehéz, és bizonyos dolgokat nyilvánvalóan nem tudtunk áttekinteni, ezért idő kell. Nos, az ideális, a másik megjegyzésem, az ideális világban harmin maximális harmonizációra lenne szükség. Itt a fogyasztó jogairól szóló irányelv van szó, szó, akkor nyilvánvalóan nem a fogyasztók jogainak csökkentése történhet. Tehát ezért Schwab úr bizonyos dolgokat nagyon intelligensen fogalmazott át, és ez pragmatikus politikai megoldás volt hiszen korábban tulajdonképpen zsákutcában voltunk, és úgy tűnik, hogy most sikerül ebből kijutni. Ugyanakkor van néhány megjegyzésem. Szerintem és nagyon előre léptünk, például az értékesítési szerződéseket illetően a négyes cikknek az átírása is sikerős, sikeres. Nyilvánvalóan ezek mind pozitív elemek ugyanakkor, de lehet, hogy még nem emésztettem meg megfelelően a szöveget. Az ötös cikkben nem tudom, hogy az értékezítés utáni szolgáltatásokban mi van, aztán a tízes cikkben sem értem azt a mondatot, hogyha ez megfelelőnek tűnik, a, a szerződés jellegének megfelelően, hát szerintem ez azért eléggé homályosan van megfogalmazva. Tehát ez aztán az 5 per 3-ban nem értem, hogy mi van tehát röviden összefoglalva, a tegnapi szöveg nagy előrelépést jelent, és, és valóban kiutat mutat a zsákutcából, ugyanakkor még több kérdésre vissza kell térni. Köszönöm szépen. Uh, Nyilván nagyon sok kérdés van, és alkalmat kell biztosítani a kérdésekre és a válaszokra. Köszönöm szépen, elnök úr. Én de először is tájékoztatást szeretnék kapni. a szerződésekkel kapcsolatban. Például, hogyha ruhaneműt veszárul az ember az interneten, akkor eh, és nem a, a gyártótól eh, várt vásárolja az ember, és hogyha nem tetszik az áru, vagy, vagy van valami hiba vele, akkor nem tudni, hogy ki a felelősség, a gyártóé, vagy pedig a, a terjesztőé. Tehát fontos lenne számunkra érteni, hogy a fogyasztó most a forgalmazóhoz forduljon, vagy pedig a, term- a gyártóhoz. Nyilván ez allergia esetében is alkalmazandó. Például bizonyos ruhák okozhatnak allergiát. A Olaszországban szerencsére ennek a veszélynek nagyon tudatában vannak, és valóban konszenzust értünk el ezzel kapcsolatban, de ez nem mindig működik. Tehát András Schwabot és az árnyék jelentéstevőket figyelmét szeretném, figyelmét szeretném felhívni, hogy hogy ez egy széles körű kérdés. Köszönöm szépen, Korea de Campos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen minden mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, és köszönöm szépen azt a fajta módszert is, amelyet eh, Schwab eh, úr is alkalmazott. De minél többet elemezzük, annál több problémát láthatunk. Megnéztem még egyszer ezt a grafikát, ezt a színes táblázatot, a 4-es és 5-ös fejezetről van szó. Van egy eh, mondat a végén ezeknek, amelyek a következőt mondja, hogy megtartják az eredet irányelvet, és ötös fejezetben pedig azt mondják, hogy e, ugyanez fog történni. Tehát bizonyos előírások megmaradnak az eredeti irányelvből. Először ezt úgy értelmeztem, hogy e, az első arra az irányra vonatkozik, arra a részre, mert meg kell szüntetnünk, a másik e, pedig valami másra vonatkozik, tehát és bizonyos meghatározások megmaradnak az irányelvből. Ez azt jelenti akkor most, hogy érvényben maradnak-e dolgok, vagy nem. Van még egy kérdésem a célzott harmonizációról. Erre már beszéltünk. A Redding biztos asszony javaslatáról van szó, hogy az elkereskedelmet le kell választani, és amennyire lehetséges teljes harmonizációra kell törekedni az elkereskedelemnél. Itt két dolgot kell látnunk. Először is az elkereskedelem kifejlesztését. Nagyon fontos az, hogy ezt ki tudjuk építeni, a másik pedig a fogyasztók jogait. Nem szabad, hogy a kettő egymással ellentétbe kerüljön, hiszen az elkereskedelemnél viszont az elektronikus kereskedelemnél mindenképpen teljes harmonizációra van szükség, és az elkereskedelemnél kisebb is a fogyasztóknak a bizalma. Hogyha azt szeretnénk, hogy az elkereskedelem jól működjön a tagállamokon belül, de viszont ez az elkereskedelem a határokon átnyúlóan rosszul fog működni, akkor ezzel azt veszélyeztetjük, hogy nem fog fejlődni az elkereskedelem. Nem tudom, hogyan lehetne megoldani ezt a problémát, és csak kérdezem. A következő pontom. A fogyasztók védelme a személyes eladásnál, és kevésbé védik őket az elkereskedelemnél, pedig ugyanarról a szolgáltatásról van szó hogyha valamit interneten adnak el, vagy személyesen. Tehát mindenképpen tudnunk kell azt, hogy itt valamilyen fajta változás lesz. Köszönöm, mondja az elnök. Kreutzmann úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tegnap megtudhattuk azt, hogy az online kereskedelemhez bizalomra van szükség, a bizalomhoz pedig egyetemi szabályokra. És pontosan az, ezeket a szabályokat szeretnénk elérni, és igaz az, hogy bizonyos dolgokra kell koncentrálni, de ezeket egyértelműen kell szabályozni. Hadd mondjak egy példát. Mindig megalapítjuk azt, hogy az interneten vannak komolytalan ajánlatok, vannak teljesen céltalan szolgáltatások, amelyeket el akarnak adni, például intelligencia teszteket, tehát mindenképpen arra kell ösztönözni a fogyasztókat, hogyha interneten vásárolnak valamit, akkor nehogy átverjék őket, ezért mindenképpen a fogyasztóvédelemre van szükség. A 11-es cikk első bekezdését jobban kell kialakítani, tehát a távértékesítésről szól ez a cikk, és e, itt a szerződés előtt már egyeteműen tájékoztatni kell a fogyasztót például a fizetési feltételekről, illetve csak akkor lehessen kötelező érvényű szerződést létrehozni, amikor már valóban a fogyasztó tisztában van a fettelekkel, tehát védeni kell a fogyasztókat. Még egy dolgot a határidőkkel kapcsolatban, tehát egy hónap alatt nem tudjuk ezt elintézni, tehát valóban meg kell vizsgálni ennek a jelentésnek a hatásait, mert ez egy nagyon érzékeny terület. A fogyasztókat szeretnénk több joggal felruházni egyrésztről, szeretnénk őket megvédeni, megvédeni a komolytalan szolgáltatóktól, és magának az iparnak is biztosítani kell azt, hogy ők is védve legyenek, hiszen vannak olyan fogyasztók, akik nem teljesen komolyak. Tehát, ahogy mondtam, foglalkozni kell például a elállással is, hiszen ennek gazdasági hatása is van, hiszen mindenkinek tudnia kell azt, hogy a bizalomról van itt szó, elsősorban. Köszönöm. Okay. Well, Mrs. Reuterer did signal right at the very last minute and... Nos, <clears throat> mivel Ariosto úr nincs itt, akkor egy kollega kolléganőnek, Szuzannának adjuk át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! volebním období a je z ním návrhu, který jsme odhlasovali, bylo, aby za zaprvé... Köszönöm szépen! E, igazából nem kapunk sajnos tolmácsolást erről a nyelvről. Yes. Uh, yes, it is all, now it is all right? Yes, no problem. Tak já mám začít znovu? Jo, akkor újra kezdem. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy az előző parlamenti időszak alatt egy javaslatot, jelentést megszavaztunk, amely az online kereskedelemre modell szerződéseket javasolt, és a kereskedők, akik interneten ajánlanak árukat, akkor a megbízhatóságuk érdekében ezt a modell szerződést felhasználhatnák. Akik távértékesítéssel foglalkoznak, azoknak kötelező elmondani, hogy miben különbözik az ő szerződésük a modell mint a szerződéstől. Tehát egy európai bizalmi védjegyet akartunk bevezetni, aki olyan kereskedők számára, akik már egy idő óta a piacon működnek, és bizonyos kritériumokat is kötöttünk oda ezekhez. És a fogyasztói érdekvédelmi szervezeteknek akkor figyelni kellene arra, hogy mikor sértik meg ezt az európai bizalmi védjegyet. Aztán egy etikai kódexet is felállítanánk az internet felhasználósnak, és örülök annak, hogy Reding asszony komoly komolyan foglalkozik ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Well, thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Örülök neki, hogy felvetett ezeket a kérdéseket, hiszen Reding asszony egy óra múlva jön, eh, tehát beszélhetünk ezekről a kérdésekről. Nem Reding, nem Reding asszony, hanem Cruz asszony jön. Eh, én így eh, egy flashbackem volt, tehát amikor még Reding asszony nagy része volt, szerves része volt a, a bizottságunknak, tehát Krösz asszony jön 11.30-kor. Jó. Most akkor a következő kollégánk következik. Uh, thank you, uh, Chairman. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr az Európai Bizottság nevében. Nem tudom, hogy sokat tudnánk el jelenleg mondani. Először is szeretnénk Schwab úrnak gratulálni. Ez egy magnus opus, tehát hatalmas munka, ugyanis a bizottság tudja, hogy nagyon nehéz ilyen sokfajta jogi eszközzel dolgozni és ezeket összehozni. És Schwab úr Eh, sikeresen eh, próbálta meg eh, megváltoztatni ezt a parlament, tehát olyan irányba, ahogy a parlament szerette volna. És, és a biztossal is konzultáltak ebben a teremben egy idővel ezelőtt. Tehát kiváló, hogy ilyen vitát tarthatunk, és megértjük a részletekkel kapcsolatot megjegyzéseket, és valóban a részletek százai merülnek itt föl, de ezek mind fontosak a fogyasztó számára. És nyilvánvalóan nem csak a fogyasztók, hanem az üzleti vállalkozások számára is az Európai Unióban. És épp ezért világos, hogy nagyon sok munkát kell végezni a részletekkel kapcsolatban. A a jelentésnek az új célját illetően nyilvánvalóan a legfontosabb a belső piacnak a kérdése, és a biztos beszédében is hallottunk erről, és a jelentéstevő még túlmegy azon is, mint ami az eredeti javaslat volt, Ja, tehát akkor a, e, a, a, az időszaknak a kitalása, e, ugye e, három hónapról, meg egy évről van szó, ez jó a fogyasztó számára, de vannak olyanok, amik nem jók a fogyasztó számára, például a tartós médiumnak, közegnek a e, definícióból való kivétele, és aztán, hogy az elállás az lehet e-mailen is, stb. Tehát ezek mind olyan kérdések, amelyeket meg kell vizsgálni. Tehát általánosságban jó az út, amelyre rátértünk, de visszatérnék arra, hogy ebben a beszédben mit mondott a bizottság, és pedig, hogy egyensúlyt kell elérni a szolgáltatók, az értékesítők és a fogyasztók között, az érdekei között. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy nagyon sok panasz, elsősorban az elektronikus kereskedelem területén létezik, tehát hogy például bizonyos országokban bizonyos vállalkozások teljesen ki vannak zárva, különösen az új tagállamokban, de néha a kispiacokat is kizárják. A fogyasztók jogai nagyon fontosak valóban, de, de ne feledkezzünk el, hogy vannak még megoldandó problémák. Végül pedig még van egy utolsó megjegyzésem, az ütemterv az Európai Parlament döntése szerint alakul. Nyilvánvalóan kell idő elgondolkodni ezen a jelentésen, ugyanakkor van még két másik jogalkotó, a másik a tanács, és nem bölcs megoldás, hogyha az ember túl lassan ballag a tanácshoz képest. Tehát fontos a két társ jogalkotóval való kapcsolat is, mert hogyha az egyik túl gyorsabban megy, mint a másik, és már leteszi a tényeket az asztalra, és a másik túl lassú. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a Magnum Opusszal kapcsolatban ez valóban egy ösztönző megjelen, megjegyzés. Talán Crespo úr a tanács részéről talán el tudja nekünk mutatni, hogy, mondani, hogy vajon harmonizálható-e az ütemterv a két intézmény között. Eh, Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hogy szót kaphattam. A tanács részéről a soros elnökség nevében szeretnék felszólalni. Egyáltalán nem akarunk a parlamenttel versenyre kelni, sőt, inkább az a célunk, hogy információkat szolgáltassunk azzal kapcsolatban, hogy a tanácsban hogyan is folyik a munka. Egyébként már januárban is erről tájékoztattam, azóta a munkacsoport már többször is összeült, megpróbáltuk összegyűjteni a tagállamok véleményét az irányelv különböző kérdéseivel kapcsolatban, ezzel azonban kivétel az ötös fejezet. Úgyhogy ebben a mostani szemeszterben alkalmunk nyílott arra, hogy a különböző nehéz pontokat elemezzük, a teljes harmonizációs elvel ellentétben, ugye, mint tudjuk, itt vannak olyan fejezetek, amelyeket novembertől kezdve egészen januárig pontról pontra végig vizsgáltunk, önök is, mi is külön-külön, tehát ezek azok a pontok, amelyekben nehéz lesz a teljes harmonizációt végrehajtani. Ilyen értelemben próbáltunk állásfoglalást kialakítani, Az EGSB készült elkészült véleményét is elemeztük, azután a bizottság részéről meghallgattuk a véleményeket, a különböző parlamenti szakbizottságok véleményét meghallgattuk, illetve a szociális partnerek véleményét kikértük, a nemzeti parlamentek véleményét kikértük, és meghallgattuk azt is, hogy Redding asszony mit javasol, hiszen ő itt márciusban ebben a szakbizottságban is elmondta véleményét. Tehát mindezek figyelembevételével egy mély gondolatmenetet indítottunk útjára, és politikai párbeszédet indítottunk a miniszterek között a harmonizációs szintről. Erre a vitára múlt héten került sor miniszteri szinten, ahol is három probléma emelkedett ki. Az első hogy az irányelv alapelve a teljes harmonizáció irányába való hatás kell legyen, vagy pedig inkább egy vegyes megközelítést kellene alkalmaznunk. A tagállamok többsége inkább a vegyes, rugalmas, pragmatikus megközelítést támogatta, amelynek az lenne a célja, hogy az irányelv összes fejezetét pontról pontra végig kísérje. Aztán beszéltünk arról, hogy milyen szintű harmonizációt szeretnénk a különböző szerződéstípusokban, tehát itt van egy minimális szint a jogharmonizáció területén, a kereskedelmi cégek tekintetében, és egy maximális harmonizáció pedig a távkereskedelemre vonatkozólag. A legtöbben azt mondták, hogy a szerződés kell, hogy meghatározza a rendszer jellegét, és harmadik pontként pedig megkérdeztük a minisztereket a távszerződésekkel kapcsolatos kérdésekről, hogy ez tagállami körben maradjon-e ez a kérdés, vagy sem. Nos, itt a szerződést megelőző információkkal kapcsolatban nem sikerült megegyezésre jutniuk a minisztereknek. Van még néhány hét egyébként a spanyol elnökségből hátra, amelyeket arra fogunk fordítani, hogy a belga jövőbeli elnökségi kollégákkal együtt működve egy konszolidált verziót alakítsunk ki, olyan javaslatokkal, amelyeket minél hamarabb mindenki osztani tud majd. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, nagyon köszönöm a soros elnökséget, hogy eljött a mai ülésre, és hogy tájékoztat bennünket a soros elnökségi munkáról, úgyhogy köszönjük szépen, lehet, hogy most van itt utoljára soros elnökség nevében. Nagyon szépen köszönjük a parlamenti képviselők nevében az önök munkáját, nagyra becsültük azt. Schwab úr is szeretné levonni a következtetéseket, de úgy tűnik, hogy a tanács és mi nagyon hasonló szinten állunk a javaslat megtárgyalásában bizonyosan a jelentéstevővel szoros együttműködésben akarnak dolgozni, nem csak önök, hanem a következő elnökség is. És a legfontosabb kérdéseket angolul összefoglaltuk. Ezt át fogjuk adni a parlamenti képviselőknek is. Nagyon hasznos volt az, hogy ő megosztotta velünk azt, hogy a különböző tagállamoknak mi volt a véleménye. Reméljük, hogy a következő elnökség is szorosan nyomon fogja követni az események alakulását, és kapcsolatot fog fenntartani a parlamenttel, ugyanis ez nagyon hasznos, hogy egy irányba dolgozzunk, hiszen itt a kompromisszumos javaslatok kialakítása a fő cél. Most pedig Andreas Schwab kapja meg ismét a szót, hogy lezárja a vitát és az ütemtervel kapcsolatban tájékozást tájékoztatást adjon. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az összes kollégának a munkáját, mindazoknak a munkáját, akik részt vettek a feladatokban. és természetesen a bizottság és a tanács munkáját is köszönöm. Ami az ütemtervet illeti, én úgy gondoltam, hogy a második részt június 23-án fogom önök elé tárni, tehát júliusban elég időnk lesz arra, hogy mind a két szöveget megvizsgáljuk, megvitassuk. Azután lesz két hónapunk arra, hogy a módosításokat beterjesszük. Na most, hogyha azt szeretnék, hogy még tovább kitoljuk a módosítások beterjesztésének határidejét, akkor azt is meg lehet tenni. A lényeg az, hogy jó legyen a végső eredmény. Tehát, hogyha el akarják tolni a módosítások beterjesztésének határidejét, hát akkor legyen úgy. Valóban az igaz, hogy ebben a kérdésben az ördög a részletekben rejlik, úgyhogy tudom, hogy nagyon-nagyon sok kérdést még mélyebben meg kell vizsgálni, nagyon sok javaslat lesz még, de azért nem felejtsék el, hogy eléggé óvatosan súlyoztuk a dolgokat. Nem lehet mindent elérni, nem lehet minden szerződést lefedni, és mindegyikre azonos szabályokat, illetve különböző szabályokat alkalmazni. Ahogyan Crespo úr is elmondta a tanácstól, lehetne azonos szerződéseket mindenki számára, de hogyha azt akarjuk, hogy mindenki örüljön, akkor mégiscsak vagy ilyen, vagy olyan irányban le kell tennünk a voksunkat. Ahogyan Kreutzmann képviselő is elmondta, nagyon fontos a szabályok átláthatósága, ez mindenki számára jó, még akkor is, hogyha nem sikerül ezt a legmagasabb szinten megvalósítani, ugyanis ez nem lehetséges minden ágazatban. Ugyanis az én javaslatom, és ezt majd részletesen is kifejthetem, hogyha érdekli önöket, az esernyő irányelv címében, a kettes fejezetben ezt a két irányelvet, illetve a kettes fejezetet fogjuk összefoglalni, és akkor így megmarad a két irányelv a négyes fejezet számára, valamint az ötös fejezet ami az unfair commercial terms szól, a tisztességtelen kereskedelmi magatartásról. Én azt szeretném kérni gyakorlati okoknál fogva, hogy azok a szerződések, amelyekben egyetértünk, legyenek benne az alapdirektívába, az alapirányelvbe, és akkor így a minimális harmonizációt el tudjuk érni hogyha ezt a többség így kéri, és akkor erre lehet majd módosításokat beterjeszteni. Én egyelőre módosításokat nem írtam, mert most az a mi feladatunk, hogy a vágyak világát lefordítsuk a valóság világára, azok a viták, amelyek a tanácsban, vagy akár a közvéleményben lefolytak, mindig is arra mutattak rá, hogy egyrészt ugye állandóan az egyszerűsítés, az egységesítés irányába akarunk hatni, és ugyanakkor mégiscsak a rugalmasság valósul meg, mert a tagállamok különböző helyzeteire csak így lehet jobban reagálni. Tehát jók ezek a referenciakeretek, de mindent nem lehet elérni, és az is lehet, hogy majd azért a viták során lesznek itt nehézségek. Úgyhogy akkor az első részt szerintem ezzel a javaslattal kellene lezárni, mert itt a visszalépés jogáról, illetve a tájékoztatáshoz való jogról van szó, és az összes olyan irányelvet magába foglalja, amelyeket meg kell változtatni. A négyes és ötös bekezdés, fejezetek viszont mással fognak foglalkozni, az unfair commercial terms, illetve a fogyasztási javak kerülnek ide. Turm, Turmur asszony a zöld és a piros színekben nem tudom, mit látott, hát én a zöldet azért választottam, ez egy pozitív szín, ez a tavasz színe, és a megfelelő pontokra helyezi a hangsúlyt. Most, hogyha még tovább bonyolítjuk a helyzetet, Erről beszéltünk már egyébként a szárnyék jelentéstevőkkel is. Persze jobb lenne, hogyha egy egységes irányelv lenne csak érvényben, amely mindenre kiterjed, de én is ezt így szerettem volna a négyes fejezetben. Mert így mindig a négyes cikk legalacsonyabb szintje lett volna a referencia. De azután azt mondtam magamnak, hogy így a vita talán elszabadult volna egy kicsit túlságosan, és két lehetőség áll előttünk, vagy bizonyos ágazatokat a meglévő irányelvekben hagyunk benne, még akkor is, hogyha ezeket lehet módosítani, vagy a védelmi szintet lehet emelni, vagy pedig a nagy esernyő irányelv alá helyezzük őket át, és harmonizáljuk őket. Itt vannak olyan részletek, amelyeket most nem akarok felsorolni, de Harbor úr egy fontos pontra felhívta a figyelmünket, a pénzügyi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban. Ez az irányelv ugyanis az összes olyan szolgáltatásra ö, érvényes, amely 200 és 75 ezer eurós összeghatár között mozog. A 200 euró alatt nincsen semmiféle lefedettség. Itt a visszalépés jogát lehetne inkább beiktatni. A Solvency 2 irányelv kivételként jelenik meg, de most nem akarok a technikai részletekről értekezni. Remélem, hogy július 23-án a második részt is be tudom majd mutatni, sőt, talán még előbb de minden attól függ, hogy sikerül-e lefordítatni az anyagokat, hogy a titkárság elő tudja-e készíteni a munkát, és így tovább. Minél hamarabb megpróbálom egyébként a munkát elvégezni, remélem, hogy a francia verziót is kijavították, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon kevés idő volt most tényleg arra, hogy mindent előkészítsünk. A kritikus megjegyzésekre mindig is nyitva állok, és továbbra is így fogok viselkedni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kollégáknak, akik foglalkoztak ezzel a témával. Az ütemtervet illeten azt hiszem, hogy a önnek és a árnyék jelentéstevőknek a titkársággal együtt kell végső javaslatokat tenni. Szeretném, hogyha lenne idő a külső konzultációra is a főüléseken kívül talán szervezhetünk valamilyen szemináriumot is. Mindenesetre június 23-ára 23-áig elegendő idő van, hogy foglalkozunk a ma megtett megjegyzésekkel, és akkor a munka következő fázisával is. Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm azokat, akik a bizottság és a tanács részéről is hozzászóltak. Zsüven úr egy kicsit első, mivel első eszmecsere van itt az, azt hiszem, hogy szűkebbre vehetjük a, az időt, ugyanis Rüle asszony, aki a 2011. évi költségvetéssel foglalkozik, talán most szót kaphatna, és kérem, hogy akik elmennek, azok csendesen tegyék. Jó, én ez nagyon röviden szólok csak hozzá, csak azt akarom ismertetni, hogy hogyan történik most a költségvetés megtárgyalása. A Lisszaboni szerződés új eljárást ír elő, ugyanis a bizottság a javaslatát egy kicsit lé, későn nyújtotta be. Tehát ma a koordinátorokkal abban egyeztünk meg, hogy kísérleti projekteket indítottunk a Költségvetési Bizottsággal, és akkor ezt a bizottsággal megvitatjuk majd, és akkor ők véleményt foglalmaznak meg. Na tehát vannak ilyen kísérleti projektek és előkészítő tevékenységek, és aztán lesz egy második fázis is, amikor a bizottság foglalkozik a költségvetéssel, és szavaz is róla. Mindenek az előkészítésére a kísérleti projektekkel kapcsolatos kérdéseket kell világosítani, hogy először a Költségvetési Bizottságnak, aztán az Európai Bizottságnak tovább küldhessük. Három tevékenységről van szó. Először is az Egységes Piaci Fórum. Erről úgy döntöttük, hogy túl asszony a jelentéstevő. Egy kiegészítő javaslatok is lennek, az egy, lesznek az egységes uh, piacsal kapcsolatban, ez Greg jelentés lesz, és 200 ezer eurós költségvetési sor lesz ehhez az egész területre. Tehát az állampolgárok egységes piacsal kapcsolatos problémáiról. És ez a tanulmány az az egységes piacsal kapcsolatos problémákat próbálja majd meghatározni. Amikor a bizottság a véleményét megfogalmazza, akkor erre visszatérünk, és megpróbáljuk ezeket egy csomagba venni, de a bizottságtól várjuk a véleményt, és aztán foglalkozunk majd a másik kérdéssel, az előkészítés, tő, tevékenységekkel kapcsolatban. Ez az eredményjelző táblával foglalkozik, erről már beszéltünk a bizottságban, volt egy jelentés ezzel kapcsolatban, és 12 órakor benyújtjuk ezeket a módosításokat, és akkor várjuk a bizottságnak a reakcióját, és aztán szeptemberben a végső döntást hozzuk. Elnök, azt hiszem, hogy hát ezzel kapcsolatban nem kell vitát folytatnunk. Tehát akkor van az egységes piaci fórum, aztán a grek jelentés, amely a, a fogyasztóknak a megelégedettségével, panaszaival foglalkozik, és aztán a következő pedig a fogyasztói eredményjelző táblák, és örülök, hogy itt van a kolléga, aki elsősorban ezzel foglalkozni fog. És aztán végül, amikor szeptemberre ez visszajön hozzánk, akkor szavazhatunk is róla. Van de Kambor valamit szeretne? Valami... Igen, elnök úr, e, nem értek egyet valamivel. A javaslattal egyet értek? Akkor nem kell semmit sem megvitatni. Jó, pontosan. A frakcióban egyetértünk a javaslattal, a második javaslattal kapcsolatban pedig van egy megjegyzésünk. Ugyanis ugyanis az elégedetlenségnek a 20 legfontosabb pontjához szeretnénk nem csak az állampolgárokat, hanem a vállalkozásokat is hozzátenni, különösen a KKV-kat. Tehát ezt össze lehetne kapcsolni, és akkor a a javaslat az jobban áttekinti azokat a kísérleti projekteket, amelyeket megteszünk. Tehát nem akarom most felborítani a rendet, csak szerettem volna ezt a megjegyzést tenni. Teljes mértékben egyetetek ezzel. Nagyon gyorsan fogalmazták ezt meg, nem tudtuk ezt alapvetően megvitatni. Teljes mértékben egyetetek ezzel, és kész vagyok arra, hogy támogassam az árnyék jelentéstevőket a különböző frakciókból. Köszönöm. Hozzátehetjük azt, hogy és a KKV, és szerintem a bizottság is egyet fog eh, ezzel érteni, akár csak a DJ Enterprise, és örülök annak, hogy Van der Kamp úr utalt erre. Most akkor térjünk rá egy másik új projekt beindítására, egy másik saját kezdeményezési jelentés, amelyen Zsuvan úr fog elénk tárni. Beszéltünk a reklámozásról már, a ö, káros, gyakorlatok kapcsán is. Most ö, megnézzük ezt ö, jobban, és Zsüven úr a jelentéskészítő elmondja, hogy milyen álláspontja van. 25 percünk van erre, ennek elének kell lennie. Nem tudom, hogy Panceri úr itt van-e, Rosfor úr itt van, és nem tudom, hogy a zöldek részéről ki az árnyék jelentéstevő, meg Clark asszony itt van, és Dion úr sincs itt, de Csanterféltes úr talán valamit tud erről mondani. Tehát akkor a zöldeknek, illetve a szocialistáknak kell valakit nevezniük, de Zsuvan úrt meg is kérem, hogy azonnal mondja el ezt a nagyon érdekes jelentést. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan jelentésről van szó, amelynek a címe a reklám hatása a fogyasztókra. Néhány alapvető kérdést szeretnék először lefesteni, azzal kapcsolatban, hogy milyen ütemtervet szeretnénk megvalósítani. Azt szeretnénk, hogyha az imco júliusban beszélnénk erről. Itt július 12-ét kaptam időpontként, és a Címkóban szeptember elején lenne a módosítások beterjesztésének határideje, és akkor plenáris ülésre októberben vagy novemberben kerülne sor. A női szakbizottságot megkérdezték a véleményéről, az IMCO pedig két briefinget kért a parlament szolgálataitól, arra vonatkozólag, hogy hogyan is néznek ki az illegális kereskedelmi gyakorlatban, tehát az Unfair Commercial Practice irányelvben a reklámra vonatkozó irányelv megvalósítása hogyan is néz ki. Most hát július elejére meg fogjuk kapni ennek az eredményét, úgyhogy annak fényében is majd vitázhatunk. Nézzük most a tartalmi kérdéseket. Ez egy nagyon komplex, sokrétű téma, A shadow a jövő héten szerettem volna összeülni, annak érdekében, hogy a következő kérdéseket megvitassuk. Egyrészt szükséges, hogy a reklám pozitív és negatív hatásait megvizsgáljuk a fogyasztókra nézve, ugyanis nem csak negatív a hatása. Persze egyértelmű, hogy a reklám az ugye olajozottabbá teszi a gazdaság működését, a versenyt javítja, és a domináns pozícióval való visszaélés talán csökkentheti, és hát olyan helyzetbe hozza a fogyasztót, hogy választani tudjon. Persze nagyon sok a negatív hatás is a fogyasztókra, nem csak a, az illegális reklámgyakorlatra gondolok, hanem egyszerűen csak a hazug vagy, vagy megtévesztő reklámokra. Aztán itt vannak ezek az e-mailek is, amelyeket küldözgetnek a cégek. És a versenyre is lehet negatív hatása. Ugyanis, hogyha túl magas a reklámszint, akkor nehéz, akkor egy akadályt jelent a piacra lépés előtt. Tehát egyrészt a versenyt esetleg javíthatja, másrészt viszont egy új cégnek belépni a piacra óriási pénzügyi terhet jelent az, hogyha túl erős reklámtevékenység van már azon a piaci szegmensen. Aztán ott vannak a gyermekek például, és más olyan társadalmi csoportok, amelyek szenvedhetnek a reklám negatív hatásától a viselkedésük során. A harmadik fontos gondolat a média térkép változásai. Az új technológiák, az információs társadalom, a kommunikáció területén új fajta reklámok megjelenése a piacon, amelyek még néhány évvel ezelőtt nem is léteztek. Például a Facebook és más szociális hálók, Tehát a múltban el se tudtuk képzelni, hogy milyen mm, új reklámtevékenység lehetnek. Például a Facebookon cégek megnyithatnak saját fiókokat, és akkor így rögtön eljutnak a, konkrétan a fogyasztókhoz. És ugye ezt a piacot például egyáltalán nem szabályoztuk még. Ott van a televízió, telefon plusz internet közösen, és az internetes szörfözés valamiféle mm, hatással volt már a fogyasztók ízlésére, és azután a tévéből mondjuk ugyanezeket az információkat kapjuk, tehát itt az információk keresztezése is, vagy kereszteződése is nagyon érdekes. Tehát, hogyha mondjuk az IP-n telefonos beszélgetést folytattunk, és azt valaki mondjuk lehallgatja, és a pizza, mondjuk, hogyha valaki egy pizzát rendelt, és akkor utána kap pizzával kapcsolatos reklámokat az interneten keresztül is. Például a Google már most, de más cégek is, végig követik, végig forgatják a rendszerükön azokat a szavakat, amelyeket a Google-on keresztül keresnek. Tehát ilyen szempontból ezek felhasználhatók a reklámokra, reklámok előkészítésében is. Tehát ezeket a kérdéseket, újfajta technológiákat át kell gondolnunk. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó irányelv nagyon okos gondolatokat vet fel, de itt most új kérdések is felmerülnek, tehát a mostani jelentésünket inkább azokra a kérdésekre kell kihegyeznünk, amelyek még korábban nem lettek rendezve. Természetesen a már létező eszközöket is végig nyomon kell követnünk, felül kell vizsgálnunk, például a hazug reklám gyakorlat, vagy reklám reklámgyakorlat nagyon érdekes az önszabályozási gyakorlat. Hát azért ez a piac, ez egy nagyon heterogén piac, úgyhogy ilyen szempontból érdekes az önszabályozás kérdését is felvetni. Tehát rendkívül összetett, heterogén témáról van szó. Hogyha azt szeretnénk, hogy a belső piacot tovább építsük, akkor olyan kérdésekre kellene kihegyeznünk a mostani ö, vitánkat, amelyeket még korábban nem rendeztünk. Az új kérdések, például a rejtett internetes reklámokra is vonatkozhatnak. Még maguk a specialisták sem ismerik teljesen a helyzetet. Ez a rejtett reklámozás, ez például a cégek számára azt jelentheti, hogy az interneten keresztül manipulált beszélgetéseket végeznek, és ezek mondjuk negatív vagy akár pozitív véleményt kifejtenek bizonyos termékekkel kapcsolatban. Ez például egy rejtett reklámozási tevékenység, egy suttogó reklám, amelyről még eddig nem rendelkeznek az európai jogszabályok. Köszönöm szépen, és várom, hogy együttműködhessek az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen, Zsüven úr. Valóban fontos lesz, hogyha egy koncentrált elemző jelentést eh, foglalkozunk az internetes reklámokkal kapcsolatban, és eh, Krúz asszonyt is érdekelni fogja ez a téma és azt hiszem, hogy ennek nagy hatása lesz a több fő igazgatóság munkájára is, akik a piaci információkkal foglalkoznak. Ugyanakkor Monti urat látom itt, aki barátja eznek a bizottságnak, és aki talán egy pár szót szólhat majd ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy van ö, idő egy rövid ö, vitára, és az árnyék jelentős terő. I'm not sure, uh, Mrs. Mrs. McClarkin and Mr. Trantafilides. So, uh, Mrs. Gephardt. Gephardt asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Sajnos az árnyék jelentéstevő nem tudott lenni, mert egy másik ülést kell levezetnie, ezért elnézésüket kéri, de természetesen kész arra, hogy tárgyaljon a jelentés készítővel. Egy-két dolgot elmondott, amelyet most eh, el kellene mondanom, de szerintem szinte le is mondhatnék, mert Szinte a jelentés készítő is megemlítette ezeket a pontokat. Azok a pontok, amelyeket ön megemlített, például az új kommunikációs lehetőségek, ezek mind nagyon fontos kérdések, amelyekre válaszolni kell. Itt nem csak a spamekről van szó, hanem azokról az oldalakról is, amelyek hirtelen felugranak, hogyha valaki valamit megnéz. Tehát ezek a problémák megjelennek az internettel kapcsolatban. Elmetett még egy pontot, amelyről keveset beszélünk jelenleg, pedig egyre inkább szerepet fog játszani, ez pedig azok az oldalok, amelyek úgy vannak felépítve, hogy rejtett reklámot tartalmaznak, tehát nem egyértelmű azonnal, hogy ez egy reklám lenne, nagyon komoly oldalnak tűnnek, amelyek informálják az állampolgárokat. Ezt a vitát lefolytattuk a gyógyszerekkel kapcsolatban is, illetve a gyógyszerkínálattal kapcsolatban is az interneten, és mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy valahogy leküzdjük az ilyenfajta bújtatott reklámokat, illetve az ilyen kampányokat, amelyek nem igaz információkat szolgáltatnak. Nagyon fontos az, hogy tegyünk valamit ezen a területen. Említette azokat a kérdéseket, amelyek az adatvédelemhez kötődnek. Ez is egy nagyon fontos téma, és pontosan a digitális világban kell ezzel foglalkoznunk egyre többet. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottság egyre inkább fog majd ezzel a témával foglalkozni, és Cruz asszonynal beszélhetünk majd erről, de Reding asszony is elmondta a Fogyasztóvédelmi Fórumon tegnap, hogy ez az egyik fő téma, amivel az elkövetkező években foglalkozni kíván. Úgy vélem, hogy az, amit elmondott, az mind nagyon jó alapot jelent, és úgy vélem, hogy nagyon jól együtt tudunk majd működni. Köszönöm szépen. Uh, Mr. Rochefort. Rochefort úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy jelentős téma, és egy nagyon gyorsan alakuló téma. Zsüven úr kollégánk bemutatója, előadása kiváló volt. Nyilvánvalóan nem a reklám ellen vagyunk, hiszen tudjuk, hogy a reklám a modern társadalomban a kreativitás egyik jele, és néha lehet, hogy túl messzire megy a kreativitás, épp ezért tudatában kell lenni ennek a problémának. Annyit szeretnék csak hozzá szólni, hogy van két alapvető megjegyzés. Az első az, amiről most beszéltünk, a másikkal pedig gyorsan foglalkozunk. Tehát az első, és egyet értek Zsüve és Gebhardt kollégákkal, Eh, hogy tulajdonképpen nagy innovációról van szó, hiszen eddig a vállalatok eh, a tájékoztatások eh, tájékoztatási munkáját nem reklámként fogták fel. Tehát, hogyha a munkánk eredményeként ezt be akarjuk vonni a reklám területére, akkor megváltoztatjuk tulajdonképpen a dolgok fogalmát. Nos, világosan megfogalmazva, a vállalatok legnagyobb része a külső kommunikációi szolgáltatásokban olyan embereket foglalkoznak, akik üzeneteket küldenek az internetbe, ugyanakkor ők nem a marketing vagy a reklám osztályon vannak a vállalatokban. Hogyha mi őket ide akarjuk tenni, akkor ez itt egy jelentős változtatás lenne. Ugyanakkor a reklám hagyományos értelmében tudjuk, hogy a médián kívüli költségek sokkal nagyobb összegre rúgnak, mint a hagyományos média területén. Tehát már a mai vállalkozások, vállalatok számára ez már egy jelentősebb terület, mint a hagyományos reklám. És aztán van egy nagyon fontos téma, és pedig hogy az önszabályozás elegendő-e, vagy pedig állami szabályozásra van szükség. Ez nem a mi bizottságunknak a hatáskörébe tartozik, hiszen a szakembereknek kell a saját szakmájukon belül tulajdonképpen felállítani egy rendőrséget, de felmerül a kérdés, hogy ez elegendő-e. És végül csak egyetlen megjegyzésem lenne, lehet, hogy már mániaként tűnik nem csak a fogyasztásban fontos a fogyasztóknak a nevelése, hanem a reklám területén is. Én 13-14 éves diákoknak meg tudom magyarázni 10 percen belül, hogy hogy kell a reklámot dekódolni. Ahhoz, hogy intelligensen állhassunk a reklámhoz, hogyha tudjuk, hogy felelősen hogy tudunk vár, vásárolni, ahhoz ezt tudni kell. Köszönöm szépen. Okay. I think um, there are many interesting ideas already flowing into this report. Nagyon érdekes gondolatok kezdenek el ehhez a jelentéshez érkezni. Rules úr. Das ist sehr interessant. Igen, teljes mértékben egyetetek ezzel, de csak egy pontot szeretnék megemlíteni. Egyetértek Roshor úrral, hogy eh, ügyelnünk kell arra, hogy eh, milyen pénzügyi áramlások vannak itt. A tradicionális eh, támogat, pénzügyi támogatása a médiáknak csökkent. Tehát azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne ezt pótolni. Ezt is figyelembe kell vennünk. Másrésztről viszont ügyelnünk kell a saját eszközeinkre is. Például a mi parlamentünk is, de akár más parlamentek is egyre inkább megpróbálnak előírásokat tenni annak irányába, hogy a reklámokhoz bizonyos információk is kötődjenek és ez inkább csak a hagyományos reklámozásra koncentrálódik, és minél inkább erre koncentrálunk, annál inkább megy a pénz a többi területről, nagyobb a szabadság. Tehát így nem igazán sikerül majd szabályoznunk. Úgy vélem, hogy ezt is meg kell vitatnunk, mert számunkra szabályozók számára is megváltozott a helyzet, és igazából mi is hozzájárulunk ahhoz, amit nem szeretnénk e, elérni. Uh, thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, Rüle asszony, meg Clarkin asszony. Köszönöm szépen. Úgy gondolom mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a reklámnak e, fairnek kell mennie, és nagyon informáló lehet ez a fogyasztók számára, és az, hogy e, elérjük az egyensúlyt, ez az igazi kulcskérdés. Ügyelnünk kell a e, gyerekre, e, illetve azokra a reklámokra, amelyek a gyerekekre irányulnak. De arra is emlékeznünk kell, hogy a reklámból számos bevétele származik a médiának, a nyomtatott sajtónak, vagy akár a sportnak is, tehát lehetnek ennek pozitív hatásai is, de egyértelműnek kell lenni a szabályozásnak, nem szabad a reklámnak félrevezetőnek lennie. Meg kell védeni azt, hogy legyen választása a fogyasztóknak, viszont bízniuk kell a piacban, és mindenképpen arra is ügyelni kell, hogy ez ne avatkozzon be, ne sértse a személy jogokat, adataikat. The final two speakers. Selde Móze asszony előtt még egy kollega, Trianta Filides úr következik és még van egy kis időnk Cruz asszonyég. De Jong úr, aki az árnyékjelentéstevőnk nincs itt, ahogy az elnök úr is mondta, de hát annyi érdekes dolgot hallottunk a kollégáktól, illetve a jelentés készítőtől, hogy úgy tűnik, hogy a vita nagyon érdekes lesz a jövőben. Természetesen a reklám fontos része az életünknek, és nagyon fontos pontosan ezért, hogy jól szabályozzuk ezt a területet. Ahogy mondtam, majd De Jong úr fog ezzel foglalkozni, ennyi jelentéstevőként. Sáde Móze asszony. Kort. Først at sige, at, det, er, det er et rigtig spændende felt, øh, som... Ugye itt egy nagyon érdekes kérdésről van szó, rendkívül fontos az Európai Uniós fogyasztók számára az, hogy a reklámot hogyan is rendezzük. Ez egy nagyon fontos a kérdés a vállalkozások számára is, de a, foglal, a fogyasztók szempontjából azért mégiscsak jobb ez. Nem vagyok ellene a reklámnak, de azért mégiscsak látni kell, hogy milyen ára van, hiszen a fogyasztók azok, akik megfizetik az árát, annak ellenére, hogy nem kértek belőle. Tehát ezt azért mindenképpen figyelembe kellene venni, meg kellene nézni, hogy mit lehet tenni ezen a szinten. nem csak az internet szintjén, hanem a mindennapos életben is fontos ezeket a kérdéseket végig kísérni, és szerintem az önszabályozás nem fog működni, inkább a társ szabályozás fog működni, a cégekkel, az üzleti világgal együtt kell megvizsgálnunk azt, hogy mit kell tennünk a reklámok minőségének javítása érdekében. Köszönöm szépen! az ön hozzájárulását. Nagyon érdekes ez a kérdés. Zsüven úr munkája egy érdekes útra fog majd bennünket vezetni. Monti úr, nem tudom, hogy esetleg most tudná -e kommentálni ezen a szinten a dolgokat. Köszönöm szépen. örülök annak, hogy Zsűven úr ezt az érdekes gondolkodásmódot elindította, hiszen a reklám tevékenység vonatkozik azokra a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra is, amelyeket be akarunk szüntetni. Jövő évben kellene életbe lépjen az irányelv. Lehet, hogy azért lesz egy kis késés az irányelv beiktatása terén, de az online verzióban már elolvashattuk az irányelvet, és ezt majd már most napra készé kell tenni. Annak fényében, amit önök a jelentésükben írnak. Néhány gondolatom lenne az első. Rosfor úrnak lenne válasz. A jelenlegi szabályozási keret nem csak a reklámra vonatkozik, hanem mindenféle kereskedelmi gyakorlatra. Tehát itt igazából a kereskedelmi kommunikációra, vagy bármilyen olyan kereskedelmi tranzakcióra, amely az interneten megy végbe. Az biztos, hogy a rejtett reklámra, a bújtatott reklámra vonatkozik, például a PR cikkek vonatkozik. Ugye ez egy olyan gyakorlat, amely már most is fekete listán szerepel, és igazából már most be van tiltva az Európai Unióban. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak is, hogy gyakran nem az a probléma, hogy, hogy joghézagok lennének, hanem inkább az, hogy a gyakorlatban, az interneten, az új gazdaságban nem mindig valósulnak meg ezek az iránymutatások. Úgyhogy Zsüven úr az ön által feltárt valóság rendkívül fontos lesz ennek az irányelvnek a módosítása szempontjából. Mi mást kell még figyelembe vennünk? Lehet, hogy vannak problémák, de igazából a probléma az inkább a megvalósítás terén mutatkozik, hiszen a megvalósítás, vagyis a fogyasztóvédelmi hatóságok hálózata nem bír a sok munkával, hiszen rengeteg a határon átnyúló eset. És végül a behavioral advertising, amely egy korábbi dokumentumunk tárgyát képezte a bizottságban. Itt ezen a területen megpróbáltuk az Unfair Commercial Practices irányelvet és az adatvédelmi irányelvet közösen átvizsgálni. Köszönöm szépen, Monti úr. Örömmel üdvözöljük Cruz biztos asszonyt. Hogy lezárjuk ezt a vitát, ismertetném bele, hogy egy új jelentésről beszélünk, az internetes reklámokról, és hogy milyen hatással vannak ezek a fogyasztókra. És a bevezetésben a személyes adatok és adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket fogjuk megvizsgálni, és tulajdonképpen önnek is szeretnénk ilyen kérdésekkel foglalkozni. Tehát Giuseppe Montinak épp ezért örülünk. Zsiven úr akar-e bizonyos összefoglalást tenni? Az ütemtervet már ismerjük. A jelentés fordítási határideje június 24, a július 12-13 a jelentés tervezett megvizsgálása, és az elmódosítások előterjesztésének határideje szeptember 8, és szeptember 29-30-án vitatjuk meg, és aztán az októberi vagy a novemberi első plenárison szavaznánk róla. Ez jó ütemtervnek tűnik, és azt hiszem, hogy az irányel felülvizsgálatával ez egybeesik. Akar-e még végső megjegyzéseket tenni, Zsüven úr? Nem. Elnök úr, most már csak neki kell durálni magunkat a munkának. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Nili Cruz asszonyt külön szeretettel üdvözöljük, hiszen ő a digitális munkaprogramért felelős, és most fordul meg itt először nálunk. tudom, hogy itt a fogyasztói és az egységes piaci érdekek nagy részét képezik a tárcájának. És sok kihívás lesz az eljövendőkben ön számára. Az Európai Digitális Program programját, program dokumentumát kiosztottuk a kollégáknak, és a munkaprogramban mi is részt veszünk, de azt hiszem, hogy a tagok, képviselők az nyilván, eh, közül nyilván szeretnének kérdéseket eh, feltenni önnek, ugyanis az első elemei ennek a digitális eh, programnak nem sokára indulnak, és ezért osztottuk ki ezt a dokumentumot is. És a biztos asszony, egy különleges ajándékot is hozok, de ezt még egyelőre nem árulom el, hogy mi az. Nagyon örülünk tehát, hogy a biztos asszonynak átadhatjuk a szót, és többen hozzászólnak, majd talán hármas csoportokba vesszük őket, és egy egész órát fogunk róla vitatkozni. Tehát öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztes képviselők! A az ülés végén remélem, hogy a tisztelt képviselőkkel, nem csak mint tisztelt képviselőkkel, hanem mint barátokkal beszélhetünk majd, és mindent megteszek majd annak érdekében, hogy ezt a baráti kapcsolatot felépítsem. Az elnök már említette, hogy nagyon fontos, hogy mi vár ránk a közeljövőben, és a távolabb jövőben is. Ez a tárca ugyanis ezzel foglalkozik. Az első három hónapban én már három hónap muta, munkája után látom, hogy ez egy kreatív, innovatív, horizontális portfólió, és kapcsolatban van minden olyan tényezővel, amely az európai közösségeket befolyásolja, és egy olyan program, ahol sokaknak kell kísérni a munkát azért, hogy sikeressé váljon. Mindezek után persze nem csak óhajom, hanem szándékom is, hogy önöket bevonjam a jobb jövő felé vezető út megtételébe. Nos, a digitális agenda vagy program az a bizottság munkájának az eredménye. Nyilvánvalóan ezt nem kell önöknek megmagyaráznom, de más hallgatóság előtt ezt hangsúlyoznom kell, hogy ez nem egyetlen biztosnak, hanem az egész biz, Európai biztos, Bizottságnak a munkája. Ugyanis a az összes kollégámat bevonjuk ebbe a munkába, és csak így lehet sikeres ez a munka. Ugyanakkor nem csak a, par, a bizottságra van szükség, hanem a parlament támogatására is szükség van, és ezért örülök, hogy itt lehetek most, és nem csak, hogy megmagyarázhatom ezt a kérdést, hanem párbeszédet folytathatunk, és meghallgathatom az önök véleményét, és hogy még önök számára az érdekes pontok. és nyilvánvalóan a tanács és az európai tanácsok is jelentős hozzájárulást tesznek ehhez a, munkája, a munkához. Tehát ez egy közös erőfeszítés. És az európai tanácsok számára már megmagyaráztam, hogy ezek a javaslatok miben is állnak, és ők is támogatólag álltak hozzá. Jó, hát akkor egyelőre reméljük, hogy sikerül így hagyni ezeket a dolgokat. Nos, a bizottságnak a javaslata, mint mondtam, eh, a közös javaslat, tehát ez egy zászlós hajós javaslat. Barozó úr az eh, Európa 2020-as programban ezt először említette. Eh, ezért mondom, hogy egy zászlós hajó, tehát vezető téma. Egy nagyon érdekes, de ugyanakkor nagyon jelentős eh, zászlóshajós program ez. Nos, mit jelent eh, az, hogy van hét ilyen terület? Eh, azt jelenti-e, hogy nincsen más? Nem, nyilvánvalóan nem. Tehát, hogy legyen világos, megfogalmazású, realista, és nem egy biblia vagy egy telefonkönyv, tehát egy szentírásszerű ö, ö, könyv. Tehát szerintem végül is ez egy nagyon kommunikatív termék, eredmény. Nos, akkor mik ezek a, ezek a területek? A digitális piac az ö, ö, töredékezett, ö, ö, nem bíznak a hálózatokban nem fektetnek bele, kevés a kutatás, hiányzik a digitális képségek, hiányoznak a digitális készségek. Tehát szeretnék akkor most részletesebben foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Nézzük az egységes digitális piacot ahol a digitális árukat és szolgálatokat forgalomba lehet hozni egyenlő feltételek mellett mindegyik tagállamon. És a biztos, és ez önöket nyilván érdekelni fogja, az elektronikus kereskedelmi irányelvet be akarja vezetni, és aztán majd beszélek erről a piacon amely az érdekelt feleket, a különböző feleket érinti, és nyilvánvalóan a javaslatokról meghalljuk a véleményeket is. A másik pedig ki szeretném terjeszteni az elektronikus aláírási irányelvet. Na, itt előreugrottam visszatérek az elektronikus kereskedelmi irányelvre. Szeretném az önök ö, szándékait is tükrözni Pábliás, Pablo Arias Echeverria jelen, e, jelentését különösen figyelembe véve. Tájékoztattak már erről. Ugyanis megfelelő digitális egységes piac ö, eléréséhez, a tartalmakhoz való hozzáférést biztosítani kell, a kreatív tartalomról van itt szó, és ez határokon átnyúló lehetőséget jelent az fogyasztók számára, tehát hogy minden kreatív tartalomhoz hozzáférhessenek, meg elérhető árakon, de ugyanakkor a jogbirtokosok számára megfelelő védelmet és díjazást is kell, hogy nyújtson. Lesz egy áprilisi nyilvános meghallgatás, vagy volt, és már elkezdtük a keres, keret irányelvnek a kidolgázását, amely a szerzői jogokkal és az engedélyezésekkel is foglalkozik, és a hatástanulmány minden lehetőséget felsorol majd. Ezen kívül mint ahogy a digitális programban jeleztük, 2010 végére egy zöld könyvet is kibocsátunk, amely az európai audiovizuális munkáknak a digitális terjesztésével foglalkozik. Aztán megnézzük majd 2020 végén, hogy szükséges-e további üzenetekre van-e, szükség van-e további üzenetekre. Nos, tehát a bizottsággal megvizsgáljuk, hogy az, ha az alkalom nem működik, akkor cselekszünk, és minden eszközt bevettünk hogy arra, hogy mi lesz a legjobb megoldás de a lényeg az, hogy a problémákkal foglalkozunk. Aztán a digitális egységes piacnak a határokon átnyúló ügyletekre eh, van szükséges, egységes eh, fizetési térségre. Ezen kívül az elektronikus aláírási irányelvvel is szeretnénk foglalkozni, azért, hogy biztosítsuk az interoperabilitást és az aláírások azonosítását, és digitális bizalmat is kell létrehoznunk, és tudatában kell lennünk, hogy egyelőre nincsen elegendő bizalá, bizalám, és ezért az adatvédelmi keretet meg kell e, e, erősíteni 2012-re, amely a digitális felhasználóknak a jogait e, biztosítja. Ezen kívül az egységes piaci kommunikációs szolgálatokat is biztosítjuk a szabályozó keret megerősítésével. Ezen kívül az interoperabilitási normákban még mindig vannak gyenge pontok, a közbeszerzésben is, és a köz, az állami hatóságok közötti munka összehangolásában. Épp ezért jobb szabályokra van szükség és európai szabványosítási politikára és az in, a kommunikációs eszközöknek a normáinak a kidolgozásokban. A bizottság már idén egy európai interoperabilitási stratégiát és keretet fog kidolgozni. Tehát itt a bizalomról és a biztonságról van szó. Szükség megakadályozni, felfedezni és re, reagálni a biztonsági problém, problémákra. Gyorsan kell cselekednünk a szükséges intézmények létrehozására, és ez közös feladat az egyének, a magán és az állami szervek között, nem csak otthon, hanem globálisan is. A bizottság szeptemberben egy modernizált információs biztonsági e, ügynökséget fog felállítani, azért, hogy az információs rendszereket megerősítse. Ezen kívül áttekintjük az adatvédelmi irányelvnek a irányelvet, és az új technológiákat is figyelembe vesszük az információs társadalomban. Ezen kívül a politikai válaszokat is figyelembe vesszük, és nem csak a jogalkotási intézkedésekre koncentrálunk nyilvánvalóan. Az átláthatóság, a felhasználók ellenőrzése, stb. fontos kérdések. Épp ezért felhasználó barát, magánéletet tiszteletben tartó megoldásokat szeretnénk javasolni. Azért, hogy kiegészítsük az EU kereteket megfelelő megfelelő jogalkotással. A következő terület a e, gyors internet hozzáférés biztosítása. A digitális programban e, áll ez a szlogen, hogy minden európai digitálissá váljon, e, és én úgy érzem, hogy ez a megfelelő hozzáállás, és mindent meg kell tennünk arra, hogy ezt teljesítsük. Tehát 2010 háromban, ban amely nagyon hamar eljön, és Európának egy része már e, elér minden digitális szolgáltatáshoz, de 2013-ban szeretnénk azt elérni, hogy mindenki elérjen. E, ez lesz az alapprogram, de azért e, új szolgáltatásokra szükség van, és garantolni kell az egyetemes lefedettséget, és 30 megabájtra kell a sebességet növelni másodpercenként. Ezen kívül az ultragyors internetet kell biztosítani 2020-ra, ahol 20 megabájt lesz másodpercenként. És ezért írtam föl erre a kártyára, E, mindazokat, amikre szükség van, e, és nem csak meg tudjuk tenni, hanem meg kell tennünk. És remélem, hogy e, nem a kést tartják a nyakamnak, hanem, hanem önök segítségével alkalmat biztosítunk arra, hogy ez mind megtörténjen tehát gyors és ultragyors internet hozzáférés, és a széles körű kommunikáció az egy nagyon fontos kérdés. Itt nem csak a széles sávú a kommunikációról van szó, mert erről az év során már döntés fog születni, és lesz egy közös referenciakeret, hanem azt is javasolni fogjuk, és ez nagyon nagy ambiciózus program, amelyet majd a nyár után fogunk bemutatni, a politikai prioritásokat fogja ezt tartalmazni 2015-ig, és világos célokat fog majd megfogalmazni. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a következő generációs hozzáférést kell biztosítani, és ehhez a nemzeti szabályozó testületek munkáját is figyelembe kell majd vennünk. Remélem, hogy ezeket, a, ezeket az elveket osztják önök is. A fogyasztók tájékozódáshoz való joga rendkívül fontos. Aztán ott van az Európai ICT Research and Innovation itt a PPP konstrukciókra, illetve a közbeszerzési eljárásokra is gondolunk. Ezeket meg kell duplázni az ilyen típusú kiadásokat 2020-ig. Aztán azt is szeretnénk, hogy a kis és középvállalkozók, illetve a fiatal európai kutatók minél hamarabb hozzájuthassanak, és könnyebben hozzájuthassanak az európai támogatásokhoz. Ez nagyon érdekes az önök számára is minden bizonyal. Figyelembe kell venni azt is, hogy általában az innováció a kis, kis és középvállalkozásokból indul, És ugyanígy a fiatal kutatók is nagyon fontos hozzájárulást tesznek, hogy ne ilyen vége láthatatlan formanyomtatvány kitöltésbe kelljen kezdeniük a fiatal vállalkozóknak vagy fiatal kutatóknak, hanem könnyebb legyen a forrásokhoz való hozzáférés. És végül, elnök úr, az európai társadalom ICT-hez való hozzáférése, illetve itt nem szabad, hogy a nagy kihívásokat, mint például az energia kérdése, az öregedő társadalom, a közlekedés kihívásai, itt magunkon kell kezdenünk a munkát. Először be kell bizonyítanunk azt, hogy nem bort iszunk és vizet prédikálunk. A legfontosabb az, hogy a közszolgáltatások online működjenek. Az Európai Bizottság és a tagállamok 2010-es bevezetéssel egy fontos új újítást fognak létrehozni. Aztán a mobilitás a belső piacon belül és a felhasználó, illetve fogyasztóbarát megközelítések kapnak majd ebben fontos szerepet. Aztán a megvalósítás és a irányítási struktúrák kérdésével kapcsolatban egy koordinációs mechanizmus dolgoztunk ki a bizottsági szolgálatokon belül, a biztosok között, és szorosan együttműködünk a tagállamokkal is annak érdekében, hogy a mi általunk promótált tevékenységek nemzeti szinten is letükröződjenek. És önöknek is szerepe van ebben, itt az Európai Parlamentben, de más fontos érintett részvevők is egy éves digitális találkozón fognak majd találkozni, ahol az Európai Uniós intézmények, az érintett felek és a tagállamok rész, személyei, felelős személyei vehetnek majd részt. És végül az Európai Tanácshoz erről egy jelentést is fogunk küldeni. Még néhány kiegészítés. Júniusban lesz egy Európai Uniós roaming szolgáltatásokkal kapcsolatos félidős áttekintés az alacsonyabb szolgáltatási árakról, hogy ez megfelelő-e vagy sem, és hogyan néz ki a jövő, mert szükség van még a jövő szempontjából további lépésekre, főként a kiskereskedelmi árak, illetve a mechanizmusok terén van még mozgásterünk a dolgok javítására. Nem olyan régen Párizsban egy konferencián egy beszédet tartottam, amiben világosan kifejezésre juttattam azt, hogy az új Európai Uniós kommunikációs vagy elektronikus kommunikációs szabályok a semlegességről szóló vitához is hozzájárulnak. hogyha vannak potenciális problémák, azokra adekvát választ kell adni. Megfelelőképpen kell működnünk, nem szabad, hogy az érzelmeink elragadjanak bennünket. Közmeghallgatást fogunk ebben a témában szervezni még a nyári szünet előtt, és megvizsgáljuk azt is, hogy szükség van-e további um, szabályozó fellépésekre nézzük meg, hogy milyen irányelvek fognak vezérelni. Átláthatóság. Erről nem is lehet vitázni. Be kell fektetni az európai ö, hálózatokba. Nem szabad, hogy megengedjünk olyan gyakorlatokat, amelyek ö, diszkriminálók vagy a ragadozó jellegűek. már most is elemezzük a témában tartott közmeghallgatás eredményeit, a kommunikációra kiható fontos kihatásokat elemezzük, a Telekom csomaggal kapcsolatban, ugye erről önök is tudnak sokat, hiszen a múlt évben ez fontos kérdés volt. Aztán itt vannak az új egyetemes szolgáltatások. a szélessávú internet hozzáférés mindenkinek szám, ez egy fontos cél, meg kell vizsgálni tehát, hogy az irányelvek valóban ebbe az irányba hatnak-e. Nagyon sok konzultációt fog, ö, folytattunk, és szeretném azt hangsúlyozni, hogy egyelőre még semmilyen irányban nem orientálódtam. ugye is itt nagyon sok politikai, gazdaság és pénzügyi faktor fog együtt hatni, és ezeknek az ismeretében fogom tudni majd kialakítani az álláspontomat. A, az embereim, a munkatársaim nem is vehetnek ki szabadságot, hogy egyszerre tudják a széles sávot, a konzultációs eredményeket elemezni, és így tehát az összes témában egyszerre dolgoznak, de szerencsére szeretik a munkájukat, úgyhogy sokat fognak dolgozni. Figyelembe kell venni a hosszú távú befektetéseket, amelyekre szükség van ebben a szektorban. És egyébként még elnök úr, talán ez a legnagyobb kihívás most. Minden szereplőt be kell vonni a folyamatba, senki sem húzhatja ki magát. That it should go in a constructive and konstruktív, egymást tiszteletbe tartó magatartásra van szükség, hiszen mindenkinek vállalnia kell a felelősséget, és eredményre kell jutnunk. Úgyhogy meglátjuk, hogy a konzultáció végén hogyan is néz ki a helyzet. És ennek folyamán majd, a folyamat végén majd jogalkotási javaslatokkal is előállunk. És most köszönöm a figyelmet. Uh, well, thank you very much indeed, for Commissioner. I think... Köszönöm szépen, biztos asszony, ezt a nagyon messzire nyúló bevezetőt, és számos aspektusát értette ez a munkánknak, főként az utolsó rész. Ezen témában én jelentéstevő voltam, tehát Telekom témában jelentéstevő voltam, és emlékszem erre az egyetemes jellegű szolgáltatási aspektusra. Örülök ennek a kis kártyának is. Remélem a képviselők mindig eljönnek, amikor elhozzák ezt, amikor ön eljön majd a szakbizottságunkban, és majd beszámolhat, hogy hogyan alakulnak a fő célkötőzései. És örültem annak is, hogy 2013-ra minden Európának digitálissá kell válnia. First of all, has a first contribution for you, all the groups on the committee. Nos, először azt javasolnám, hogy először a politikai frakciók szóljanak hozzá. Representing Mr. Buzoy, Mr. Engstrom, I think, uh, Mrs. McClarkin and Mr. Trentafilides. Um, so if I could... Arra kérném önöket, hogy csak röviden szóljanak hozzá, vagy kérdezzenek, utána Mandez úr, Zsuván úr, Campos úr fog következni. Ki kíván még hozzászólni? Arias uh, úr és Tunuren asszony. Uh, Kérem, hogy nagyon rövidek legyenek, mert először hat ember kap szót, utána megválaszolja a kérdéseket. A biztos azt hogy utána megint hat ember, és utána pedig majd le kell e, zárni a vitát. Először Schwab úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt e, elnök úr, üdvözlöm Krúz asszonyt, e, örülök ennek a kártyának. Ez egy hagyományos e, módszere az információ átadásának, nem egy USB kártyáról van szó. Először is szeretném megköszönni ezt a nagyon átfogó dokumentumot, amelyet horizontálisan egyeztettek a különböző szolgálatok között. Nagyon ambiciózusak a célok itt. Úgy gondolom, hogy mindenképpen azt kívánhatjuk, hogy a lehető legtöbbet elérjen ezen célok közül. Először is eh, szeretnék a négyes eh, pontjára koncentrálni, ahol azt javasolják, hogy 2012-ig legyen egy eszköz, amelyel ki lehet egészteni a fogyasztói jogokat. Ez egy nagyon ambiciózus eh, határidő, és a mm, szakbizottságunk támogatja majd ezt, azonban nem szabad naivnak lennünk, ez nem lesz egyszerű, mert ha jól látom, nagyon sok politikai akaratot fogalmaznak meg, de nem szabad elfelejteni, hogy a tagállamok lehetséges módon nehézségeket állítanak majd. Európában online területen egyértelmű az, hogy strukturális különbözőségek vannak. Az USA-ban például az online területen teljesen más felmondási lehetőségek vannak, hiszen ott a hitelkártyát alkalmaznak, a hitelkártyát céghez kell küldeni a felmondást. Ez azt jelenti, hogy sokkal könnyelműbben, gyorsabban tudnak az amerikaiak online árukat rendelni. Utolsó pontként a közös európai fizetési terület továbbfejlesztése. Itt az állampolgárok számára a fő akadály az online vásárlásnál a, a nyelv, de ezzel mellett a második legfontosabb akadály, és amely már szabályozható jogilag, ez a fizetések kérdése. Itt is az adatvédelemre kell koncentrálni, illetve arra, hogy a szepát sikerüljön hatékonyan végrehajtani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Gebhardt asszony következik. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a biztos asszonynak is ezt a nagyon jó munkát, amit végzett. Amikor ezt a közleményt láttam, akkor azt gondoltam, hogy tényleg végre most már valami konkrét dolgot kaptunk, amelyel valóban dolgozni lehet. Ezt üdvözlöm. Olyan sok tevékenység van benne, hogy nem is akarom illet felsorolni, csak hármat választottam ki, mert ezekről szeretnék mélyebben beszélni. A négyes kulcs tevékenység, amit Schwab is említett, a másik pedig azt javasolta, hogy legyen kollektív jogorvoslati lehetőség, ez nagyon fontos, hiszen pont most az állampolgárok bizalma, hogyha határokon átnyúlóan dolgoznak, akkor azt kérdezzük maguktól, hogyan tudják megoldani a problémáikat, jogi, jogi természetű problémáikat, ezt mindenképpen üdvözlöm. Nagyon jó ebbe az irányba haladni, és remélem, hogy minél gyorsabban tud előre mozdulni, hiszen ez tényleg fontos a bizalom szempontjából. A második kulcs tevékenységet, amit szeretnék meglátni, ez a tízes számú, és lenne is egy kérdésem, ez egy nagyon érdekes, de úgy vélem, hogy nagyon nehéz, ne, nagyon nehezen megvalósítható kulcstevékenység. Szeretném megkérdezni, mivel itt a professzionális felhasználók kompetenciájáról is van szó, illetve azok elismeréséről, tudják, hogy a szakbizottságunk felel a foglalkozások elismeréséért is. Nagyon érdekesnek tartom ezért ezt a pontot, hiszen lehet, hogy európai szinten gyorsabbak lehetnek, mint a tagállamok, mégpedig úgy, hogy át tudnánk hágni egy olyan akadályt, melynek során vannak nemzeti diplomák, amelyeket nem ismernek el, és lehet, hogy lehetne olyan jogi feltételeket teremteni, amely ezt meggyorsítaná ezt a dolgot, tehát ezt mindenképpen el kellene mélyíteni. Utolsó pontként a 12-es kulcs tevékenység, közös módszerek az energiahatékonyság mérésére. Szerintem ez egy olyan pont, amely tényleg nagyon fontos, amiről túlságosan és keveset beszélünk. Például, hogyha megnézzük a keresőprogramokat, és ezekkel keresünk valamit, akkor ez nem túlságosan drága az egyes felhasználó számára. Viszont, hogyha jobban megnézzük, akkor azt láthatjuk, ezek a keresők nagyon sok energiát használnak fel. Tehát erről a témáról is beszélnünk kellene, és üdvözlöm azt, hogy megemlíti ezt is, hiszen ez egy olyan téma, amelyet gyakran elfelejtenek. Kreutzmann úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Cruz asszony, hát rendkívül ambiciózus a programja, megnéztem ezt a kis kártyát is, ez igazán klassz, hogy már 2015-re is vannak dolgok, amelyeket el szeretne érni. A 30%-ot említi a jelentésében. Vannak olyanok, akik nem is használják egyáltalán az internetet, és azt szeretné, hogyha pár év múlva már az emberek fele használná az internetet, és ehhez valóban arra van szükség, hogy az embereknek bizalma legyen az elkereskedelem iránt, a, az adatvédelem iránt, ezen kívül gyorsabb internet hozzájutásra is szükség van, és emelni kell a felhasználás szintjét is. Mindez, amit szeretnénk elérni, ez a szakbizottságunknak a témája, ez kötődik a fogyasztójogokhoz, a digitális témákkal is foglalkozunk, tehát mindenképpen támogatjuk önt, hogy elérje a célját, hiszen rájöttünk arra, hogy csak akkor tudunk célokat elérni, hogyha mások támogatnak bennünket. Van még egy kérdés. A 2009-es roaming rendelet, ez számos előnyel járt az állampolgárok számára. Itt Európa valóban konkréttá vált, és Európa szimpatikussá vált. Tehát a kérdésem, ez a roaminggal kapcsolatos, hol lehetne tovább fellépni még a roamingot illetően, és a, lehetne egy roaming hármas rendelet is, azért, hogy javítsunk a helyzeten. Ez egy konkrét dolog, és Európa előnye itt tényleg egyértelművé válik az állampolgárok számára. Köszönöm szépen, Ekström úr következik. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a biztosasszonynak ezt a közlemény. Ez egy, egy ígéretes közlemény, és már várom a közös munkát. Több megjegyzésem lenne. Például a szerződési jogokat fokozatosan kellene megváltoztatni, a valóságot figyelembe kell venni, egyet értek ezzel, tehát nagyon lényeges ez a kérdés. És lehet, hogy egy rendelet is szükséges lesz. Nos, nyilván ezeket a kérdéseket meg kell beszélni. Az adatroaming nyilvánvalóan szintén fontos, az új technológiát figyelembe kell venni, az egységes piacot ki kell használni a több ezer megabájtos adatoknak a közlésére. Nagyon sok jó dolog van, de van egy kérdésem, az ötös kulcs tevékenységeket illetően, az interoperabilitás és a normák, szabványok. Ezek valóban központi kérdések. Ugyanis, akik az interneten levelezők számára, a, amikor a, megfogalmazzák, hogy azelőtt nyílt szabványokról volt szó, és azóta ez a nyílt szó eltönt. Nos, mi a kkv ktől kezdeményezéseket várunk, és ez valóban nyílt szabvány és, és a többi szabvány között nagyon fontos, hiszen egy KKV számára több ezer euró elköltése az sokkal nagyobb problémát jelent, mint egy nagy vállalat számára. <clears throat> Tehát a szabványoknak a nyitottsága, nyíltsága nagyon fontos kérdés. De általánosságban nagyon várom ezt a munkát. Köszönöm. Megkaki asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen az ön megjegyzéseit, és azt, hogy annyira elkötelezett a menetrend betartásával kapcsolatban. Az én választókörzetemben Na, rendkívül fontos kulcskérdés a hozzáférés a szélessávú internethez. Ez egyébként így van az Európai Unió összes cégének tekintetében is hogyan kívánják önök megvalósítani azt, hogy az összes tagállamban ez megvalósuljon, és hogy arányosan osszák ezt meg. A 2013 ugye az kitűzött cél a szélessávú internet eléréshez, Ugye a cégeknek be kell fektetnie az új technológiákba, de ugyanakkor az ő pénztárcájukra is egyre nagyobb nyomás helyezkedik azzal, hogy szigorítjuk a jogszabályi hátteret. Ezt az ellentmondást ön hogyan oldaná fel? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak ezt a rendkívül ambiciózus programot. Felmerül bennünk, hogy ezt egyáltalán meg lehet-e valósítani a az ütemtervnek megfelelően, hát sok sikert kívánok hozzá. Érdekel az is, hogy a nemzeti parlamenteket hogy fogják bevonni a közkonzultációkba, ugyanis ez a program gyakorlatilag az unió polgárainak életére hat ki, hogyan kívánnak minden állampolgárhoz eljutni. Látni szeretnénk azt, hogy ez a munka tényleg halad. Elnök, sajnos csak 20 percünk van már hátra, úgyhogy talán most egy feltett kérdésekre lenne egy kör válasz, és utána még egy kör kérdésre adhatnánk lehetőséget. Egy percet fogok adni a következő felszólalóknak, és én leszek az első, hogy példát szolgáltassak. Tehát ez kb. 10 perc összesen, és akkor a bizottságnak 10 perce van arra, hogy választ adjon a kérdésekre. Ez rendben van így? Jó. azt a kérdést szerettem volna feltenni ön felé, biztos asszony, hogy ön hangsúlyt helyezett arra, hogy a roaming rendelet hogyan is néz ki, de hát ebben a szakbizottságban úgy látjuk, hogy nagyon is jól halad a fogyasztóvédelem kérdése, de ezeket nem lehet mégsem olyan gyorsan megvalósítani, mint ahogyan azt a roamingban szeretnénk. Éppen ezért az a kérdés merül bennem fel, hogy hogyan lehetne átküldeni gyorsan a mobiltelefonszámokat, és aztán ott vannak még a szerződéses feltételek. Nos, hát itt ugye az szerződést megelőző feltételek, illetve a minőségre vonatkozó követelmények fontos változásokat fognak látni az elszámoltathatóság, átláthatóság szempontjából azt szeretnénk, hogyha ez a roaminghoz hasonlóan valósulna meg. Nagyon sokat dolgoztunk egyébként a fogyasztók érdekében, most a roamingra már kevésbé figyelnek oda az emberek, úgyhogy most minden a digitális agendára vonatkozik. Köszönöm, biztos úr. Ön említette az állami szerződéseket ahol nagy, nagyon sok hézag, joghézag van, és ezért új jogszabályokra van szükség. Nyilvánvalóan a közbeszerzés nagyon, kér, nagyon fontos, és az elektronikus kereskedelem ez fontos erre. A késedelmes állami kifizetések számára szükség van minden, szükség, minden eszközre, hogy ezeken javítsunk. Reméljük, hogy az összehasonlíthatóságot, az átláthatóságot, a belső piac kiszélésítése, a piaci torzítások megakadályozása és az átlagos költségeknek a csökkentése mind nagyon fontosak. Akar új jogszabályokat bevezetni e, ezen kialakítására és a platformokra, hiszen a, a platformok fognak elsősorban bizalmat adni a mindkét félnek. Köszönöm szépen. Van egy kérdésem. Mikorra tervezi a minden államra kiterjedő európai telefonszámot. Aztán a kollégáival való horizontális együttműködéssel kapcsolatban csak annyit mondott, hogy sok területre és szakpolitikára kiterjed ez. Ennél többet szeretnénk tudni. Végül pedig köszönjük ezt a dokumentumot, hiszen ez azt mutatja, hogy a merész. Miért is? Azért, mert ha megkapjuk ezt a kis papírt, ezt 2014-ig állandóan magunknál fogjuk tartani, és a dátumokkal és a számokkal kapcsolatban mindig felteszi a kérdést, hogy mit sikerült már megvalósítani. Az egységes európai telefonszám az az én listámon is rajta volt. Mendez úr. Köszönöm szépen, eh, biztos asszony, eh, ezt az ambiciózus tervet. Mindig kockázatos, hogyha dátumokat, határidőket írunk le, és eh, aztán egy fehér papíron kiosztjuk, mert a végén ez lehet egy piros cédula is. Nos, számomra, amikor eszközökről és logikáról beszélünk, az kommunikációs ágazatban, akkor hiányzik számomra egy dolog, amely nem feltétlenül közvetlenül kapcsolódik ennek a bizottságnak a munkájához. Ez az elektronikus tanulásnak a kérdése. Már is nem sikerült teljesíteni a Lisszaboni célkitűzések egyikét, tehát hogy a legversenyképesebb gazdaság legyünk, de azt hiszem, hogy a bizottság új mandátumában talán ez sikerülne. Nos, a kilences pont, tehát hogy a magánvállalkozásokban nagyobb befektetés szükséges, de remélhetőleg sikerül itt a parlamentben a, a kezdeményezéseket is felgyorsítani. Ugyanis, hogyha van egy jó ö, kezdeményezés, akkor a bürokrácia miatt nem tudja az ember a ö, célkitűzéseit megvalósítani. Tehát remélem, hogy ez is belefér az ön programjába. Köszönjük a következő hozzászólásban. Köszönöm szépen, elnök úr. A globális szöveget illetően azt mondta, hogy konkrét célkitűzések vannak, én szerintem inkább konkrét elvek vannak. És egy az intellektuális tulajdon kifejezés engem egy kicsit meglep, és a kollektív jogkezelés is fontos, hiszen itt elsősorban e, az intellektuális hozzáadott értékről van szó, és hogyha nem védjük meg az intellektuális tulajdont, akkor tulajdonképpen megváltoztatjuk a, e, e, a civilizációs életmódot. Tehát a ez egy nagyon fontos kérdés. A másik megjegyzésem figyelni kell, meg kell hallgatni először mindenkit, mielőtt javaslatokat tennünk. Igaza van, de én szeretném az ön véleményét hallani az internet semlegességéséről. Ön azt mondta, hogy ez egy érdekes kérdés, ezzel egyetértek, de szeretném látni, hogy hova is akarunk eljutni. Áriász úr. Köszönöm szépen, biztos asszony. Nagyon örülünk annak, hogy eljött és ellátogatott a szakbizottságunk elé a mai napon, és a digitális menetrendről ilyen érdekes expozét tartott. Persze egy kérdésben, egy percben nem teltem fel azt a két-háromszáz kérdést, amelyet a dokumentummal kapcsolatban szeretnék majd feltenni, csak egész egyszerűen azt szeretném elérni, hogy a bizottságnak ez legyen az egyik legfontosabb témaköre, ugyanis ez egy nagy lehetőség a belső piac számára, és elő kell készítenünk a jövő generációk előtti utat. Mi éltük meg a digitális forradalmat, de a következő generációk azok, akik majd az új digitális érában fognak évni, élni, úgyhogy továbbra is el kell gondolkodnunk azon, hogy mit is jelent a digitális forradalom. Próbáljuk meg a jelenen túlmutatóan Európa jövőjét előkészíteni, a versenyképességet Európa számára az interneten keresztül tudjuk biztosítani. Nos, ezek után a következő kérdést tenném fel. Jó lenne, hogyha a jövő számára a állampolgárok bizalommal tudnának fordulni, hiszen a mostani generációk rá vannak kényszerítve, hogy a digitális korszakban érjenek. Fontos ezért az oktatás, a képzés már a kezdet-kezdetétől fogva, mert sokszor elég későn érkezik ez a fajta ö, oktatás. Finally, in this quick fire round, Mrs. Köszönöm szépen. Turunász képviselő. Köszönöm szépen. Amikor megnézem a telefonszámláimat, akkor mindig azt látom, hogy a roaming azért Európában eléggé fekete báránynak számít, úgyhogy részemről ez egy felszólítás, hogy csináljunk már végre valamit ezzel szemben amikor a zéró tarifáról, illetve az, át, szállít, az átvihető telefonszámról beszélt a roaming szempontjából, Hát nem olyan régen a franc telefonnal és telekommal és a Deutsche Telekommal beszéltem, ők azt mondják, hogy a nulla tarifa a roaming számára Európában megvalósítható, de illetve hogy nem ők azt mondják, hogy ez olyan, mintha Új-Zéland és Belgium között akarnánk egy direkt folyosót építeni. Mit akar ön tenni annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljon az ilyen típusú cégekre? És mit lehet tenni a tagállamokkal, hogy megváltozzon a hozzáállás? Well, thank you all very much indeed. Nagyon szépen köszönöm. Érdekesek voltak a gondolatok, amelyek felmerültek. Hát sajnos csak 10 perce van a biztos asszonynak, hogy választ adjon, de azért biztos van néhány érdekes válasza is. Köszönjük szépen, és még egyszer köszönjük, hogy meghallgatta a kérdéseinket. Ne haragudjanak. Nem fogom mindig felsorolni egy kitett fel kérdést, és mivel kapcsolatban csak ö, direktbe válaszolok. Um, that was quite uh, challenging. Úgy gondolom, hogy a spanyol elnökség eh, eh, alatt eh, megszervezett egy olyan konferenciát, ahol 800 fiatal kutató vett részt, és őket meghívták Madridba, és nem hotelbe laktak, hanem sátorba. és így folytattak különböző tárgyalások. Számos kérdéssel foglalkoztak a fiatalok, és itt sétálgattunk a különböző standok között, és kérdéseket tettek fel, és azt kérdeztem az emberem, hogy ki, ki, ki ez a fickó, nem ismerem őt. És valaki azt mondta a delegációban, hogy hát ő, ő is ez, ez és ez. Elfelejtettem a nevét azóta, de számukra, a fiatalok számára egy igazi hős volt, azt, azt mondta, hogy nézze meg a delegációjának a tagjait. Ők már a múlt generációhoz tartoznak. És amikor beszéltem a résztvevőkkel, kiderült, hogy a legfiatalabb résztvevő 14 éves volt, és három innovációja volt már, és akár cégeket is indíthatott, és a többiekkel vitázott. Ez igazán ö, meglepő volt számomra, és megmondott, megmutatott nekem mindent, mit tud a számítógép eltenni. És mondtam neki, hogy hát ezért nem jó az, hogyha így a saját innovációját így elmagyarázza mindenkinek, és ő azt mondta nekem, hogy hát igen, ön már egy régebbi generációhoz tartozik. Tehát, eh, hogyha innovációkról beszélünk, akkor hogy jobb ezeket így megvitatni. Tehát a fiatalabb generáció az másképp áll ebben a szektorban, hiszen ők irányítják azt, hogy fog történni ebben a szektorban. És én úgy gondolom, hogy nem professzorokat kell felkérni arra, hogy szakértők legyenek, hanem szerintem inkább egy fiatalokból álló tanácsadói testületre van szükség, és hiszen ők értenek ezekhez a technológiákhoz, velük lehet vitatkozni, és tudom azt, hogy nem mi tanítjuk meg a fiatalokat, hanem nekünk kell figyelnünk a fiatalokra, és persze kritikusnak kell lennünk, ezzel kapcsolatban nincs is gond. Kockázatot kell vállalni, ambiciózusnak kell lenni. Minden mellett beszéltünk a biztonsági előírásokról, az adatvédelmi előírások E, ezt tartalmazzák, és természetesen nyitott vagyok mindenfajta megjegyzésük irányába. És a SZEPÁ-val kapcsolatban, a közös fizetési területtel kapcsolatban, itt már aktívak voltunk a korábbi bizottság részéről is, és egyetértek azzal, hogy ez egy óriási kihívás, de tényleg foglalkozni fogunk ezzel, és tárgyalás időpontot fogunk kitűzni még 2010-ben. Aratvédelem. Reding kollégám áttekintést kíván elérni, és próbáljuk szétosztani a munkát, és egyértelmű előrelépést szeretnénk elő, e, elérni, és önnek, önnek is tudniuk kell ezt. Az akció tervet illetően, hogyha a telekommunikációs szektor nem felel meg az előírásoknak, akkor mindenképpen ezzel is foglalkozni fogunk, főként az energia hatékonyság kapcsán. Mindent megteszek annak érdekében, hogy sikerüljön végrehajtani ezt a programot. A legnagyobb kihívás az az, hogy figyelembe vegyük, hogy figyelembe veszük például a roaming kérdését. Hogyha nem vagyunk hajlandóak arra, hogy mindent figyelembe vegyük, hiszen minden mindenhez kötődik, és a korábbi tapasztalatok is azt mutatják, hogyha tárgyalni kell, hogyha ki kell ragadni egy témát, és azt mondjuk, hogy ezt kell megoldani, most azonnal, akkor azzal nem jutunk közelebb a teljes ügy megoldásához. A roaming esetében várnunk kell addig, amíg minden tényt, számot, adatot meg nem kapunk. Együtt le kell ülnünk minden szerepvállalóval, azokkal, akiknek ez fontos. És kérem, adjanak lehetőséget nekem, meghallgatom önöket, tudom, hogy önöket is támadják a választókerületeikben, a választóik, vagy akár az utcán is. Hogy legyek egyértelmű. Nekem van ilyen tapasztalatom, hogyha elmegyek bevásárolni a szupermarketbe, vagy akárhova, akkor az emberek tényleg megkérdezik tőlem, hogyha már digitális piacról van szó, a digitál, egységes digitális piacot akar elérni, akkor hogyan tudja megmagyarázni azt, hogy minden tagállamra vehetek egy CD-t, de letölteni viszont nem tudok minden tagállamból. És hogyha tényleg egy digitális e, e, piacot akar létrehozni, akkor meg nem tudok itt és ott fizetni a hitelkártyámmal tényleg sokan szeretnének már többet vásárolni az interneten, és tudnunk kell azt, hogy van egy digitális egységes piac, van, de ez egy illegális piac, és politikusként megtanultam azt, hogyha tudjuk azt, hogy valami illegális, akkor cselekedni kell, mert különben el fogjuk veszíteni a hitelességünket, és és ez nagyon fontos tudni. A roamingról beszélve, következő évben lesz a teljes áttekintés. Ezt szövetjük majd ezt az első áttekintéssel, és meg, ez egy jelzés lesz annak irányába, hogy mit kell tennünk. Hogyha már eredményre jutunk nyáron, akkor nem mondhatjuk azt, hogy 2011-ig várunk, tehát megpróbálunk nem naívnak lenni. Tehát mindenképpen megtesszük az intézkedéseket akkor, amikor arra szükség van. A nyílt standardok kérdése. Valóban ez egy szükséges kérdés. Ugye én nekem egyelőre nem volt problémám ilyen problémákkal, tehát hogy valóban, hogy adatok kikerülnek. De hogyha most csak a megfogalmazásról lenne szó, akkor azt mondanám, hogy ennél fontosabb kérdésekkel is tudok foglalkozni. Azért javasoltam ezt a fajta szöveget, hogy az interoperabilitást interoperabilitást és a normákat mindenképpen el akarom érni. De a tartalmat illetően mm, mm, még fontos kérdések vannak, tehát nem akarok most a terminológiával kapcsolatban veszekedni itt. Tehát nyilván a széles körű sáv, széles sávú internetre szükség van, és a tagállamok forrásait, meg az Európai Beruházási Banknak a forrásait be kell vonni, őket is érdekli ez. A Spektrum programot is említettem, az NGA ajánlást, tehát mindenki számára szükséges ezt elérnünk. És mivel minden állampolgárt el akarunk érni, szerveztünk egy roadshow-t, tehát egy körutat, mi nekünk is át kell lépnünk a határokat, és megmagyarázni az állampolgároknak, hogy miről is van szó, és ha azt akarjuk, hogy valóban minden európai eh, állampolgár digitálissá váljon, akkor ez ne csak eh, kábelen keresztül történjen, hanem eh, többfajta forgatókönyv van, mindenféle üvegszálon és másfajta szálakon keresztül elérhetjük az állampolgárokat. És erre felhasználhatjuk az állami támogatások irányelveinek a felülvizsgálatát is. Ezzel már foglalkoztunk az előző parlamenti időszakban is. Az elnök úr érdekes kérdést tett fel amely szoros kapcsolatban van a digitális agendával. Mi ezt az emberek számára tettük, tesszük. 500 eh, millió eh, állampolgárról van szó, ezért eh, ezekre a kérdésekre nagy szoros fegyelmet, figyelmet fordítunk. A, az egészségügyi kérdésekkel is foglalkozunk Jordáni kollégával, e, és, és világos számunkra a e, feladat, hogy e, hollandul mondjuk, nincsenek spanyol szavak benne, tehát nem kínaiul van, ahogy magyarul mondanánk, tehát világosan fogalmazzuk meg ezeket a dolgokat. Az európai telefonszámot illetően ez egy érdekes javaslat, tanulmányoznom kell, de mielőtt azt mondanám, hogy jó, hát akkor kezdjünk hozzá, beszélnem kell a munkatársaimmal, nehogy aztán a fejemre borítsák az asztalt. Tehát először meg kell magyarázni, hogy miről is van szó. Jó, itt éppen nevet említettem, de e, valaki említette az elektronikus tanulást is. Engem különösen az vonz, hogy, hogy nem csak a lakosságnak a 30%-a szűz még a digitális világban, de minden esetre ezt a 30%-ot 15%-ra kell csökkenteni, és még akkor is nagyon nagy számokról van szó. De szerintem, hogyha nem tanítjuk az embereket arra, hogy használják az internetet, akkor ez a mi hibánk. Tehát itt nem csak a 30 és 15 százalékokról van szó, hanem azokról is, akik már használják az internetet, de mivel az egész életen át tanulunk, és sokan egy csésze kávé felett tájékoztatnak engem arról, hogy a kutatás területén mi is történik, és ekkor megtudom tőlük, hogyha nem tanulunk az egész életünkön át, akkor lemaradunk. Tehát ezért azok számára is fontos az életen hossz, élethosszig tartó tanulás. Jó, akkor az elektronikus közbeszerzésről már nem szólok, mert letelt az idő, és akkor írásban fogok ezekre a kérdésekre válaszolni. Jó, akkor visszatérünk írásban ezekre a témákra. Jó, e-mailed. Köszönöm szépen, ne haragudjon, de sajnos az időnk lejárt, Szerettem volna még egyszer megköszönni biztos asszonynak, hogy ellátogatott hozzánk, és a legtöbb kérdésünkre választ is tudott adni. És hogy itt van a kis menetrendje, a gondolatai, nagyon örülünk az ambícióinak, annak, hogy ennyire elkötelezett, ennyire lelkes, reméljük el fogja tudni érni céljait, és továbbra is tartjuk a kapcsolatot. Még egyszer köszönjük szépen, hogy eljött, nagyon örültünk a találkozásnak. És végül hadd mondjak még el annyit, hogy van egy különleges ülésünk hétfőn, június 7-én, fél ötkor. Azért speciális ülés ez, mert Brown úr az Egyesült Államok fogyasztóvédelmi főfelügyelőségének egyik elnöke fog hozzánk látogatni, vele fogunk tudni eszmét cserélni. Nagyon örülök, hogy mindenki itt le, nagyon örülnék annak, ha mindenki itt lenne. Köszönöm szépen!